Good afternoon, everybody. Jó napot mindenkinek. Kis csúszásban vagyunk eleve már. Úgyhogy bár még többen úton vannak, meg a szakpolitikai osztály munkatársai is, azért kezdjük el. Szeretném bejelenteni a koordinátorok ma reggeli döntéseit. December 3-ai napirendet elfogadtuk néhány módosítással, Mondjam a számokat? 24, 14, 24, 49, 2014, de EPP kérte ezeket. A januári, január naprendre kerülnek, vagy későbbre, 10, 62 és több más kapcsolódó a napenergiáról, amelyet a GUE kér, szintén a február rendre kerülnek majd, és összekapcsolva azzal a tényel, hogy a szakpolitikai osztálytól kért tanulmány februárra lesz kész. 59-2012-ből hát és más témába vágó petíciók, amelyeket a GUE kért, szintén decemberbe lesz kerülnek. A koordinátorok döntöttek arról is, hogy elfogadnak a szóbeli kérdés a gyermekjogokban, és megállapodtak abban, hogy a decemberi napi rendre kerül be ez. Aztán a vélemény az uniós törvények végrehajtásának monitoringja éves jelentés című téma a GUE ö, feladata a DEHONT rendszerben. Ma még visszatérünk rá, megmondják, hogy akarják-e vagy sem. Ha nem akarják, én, mint elnök vállalom. az ALDE kérdésére 0058 es számú ez évi petíció, európai terv, hepatitis C betegség leküzdésére rögtön napirendre kerül. Miért a bizottság megadta a témában vonatkozó válaszát? Valószínűleg február vagy márciusban lesz ez. azokat az ajánlásokat illetően a kompromisszumok, amelyeket javasoltam, több egyszerűre vonatkozóan elfogadásra kerültek, és az a kompromisszum, amelyet javasoltam, módosított formában került elfogadásra a 2036 2014-es petícióra és a 89-es számok 2015-re vonatkozóan. A koordinátorok megállapodtak, hogy a 0052 számú petíció 15-ös dátumú az a tanulmány, amely 2012-ben készült el, kiküldése kerül a petíció benyújtásának, és megkapja azt az ajánlást is, hogy az Európai Emberjogi Bírósághoz forduljon. Valamint küldünk egy levelet a állandó képviseletnek is, hogy tovább vizsgálódjunk, és nyitva hagyjuk ezt a petíciót addig, amíg nem kapunk a román állam állandó képviseletétől választ ebben a szabbizottságban. A koordinátorok a 074-es számú ezévi petíciót nyitva hagyjuk. Vélemény az UN7 PD végrehajtását illetően, és a Google kérés elfogadása került a 21 64 2014-es petíció az elfogadása került. Na hát ez volt a kérdéses petíciók során nagyon hatékonyan dolgoztunk velük, nagyon profi módon azt kell mondanom a koordinátorok. A PETI partára vonatkozóan egy dokumenthelyezésre fejlesztési témában, ezen túl a spanyolországi tényfeltáró utazás február 8-ától 10-ig megy majd a zöld héten már szóval. Elkészítünk egy programot a koordinátoroknak decemberre erre vonatkozóan, és ők pedig leadják azoknak a nevét, a képviselők nevét, akik utazni kívánnak, november 26-áig a titkárságnak. Ez egy közmeghallgatás is, komolyan véve az állampolgárok aggájait az EU alapjogi karta, karta kiterjesztéséről, pontosabban az 51-es szik tárgyában csapatokat, amit felkészülésre vonatkozó tímeket és hozzászólókat kérünk november 20-áig, van még néhány nap, tehát ezen gondolkozzanak. Szóbeli kérdés, vagy állásfoglás a marekesi egyezmény tárgyában. Ez már évek óta nyitva álló ügy. A Juri, a jogalkotói illetékes, főilletékes bizottság, Megtalálkozunk velük, hogyan járjunk el. a koordinátorok bólogatva jelez, jelzik egyetértésüket abban, hogy abszolút láthatóvá szeretnénk látni, tenni a téma vitelét, hát a szóbeli kérdés, teljes állásfoglalás, plenáris vita és szavazás volna irányozható ebben a témában. Ezzel tudnánk nyomást gyakorolni a tagállamokra azért, hogy ratifikálják az egyezményt. Persze ezt még jobbá kell hagyja az a kértekezlete. ha ilyet nem születik, akkor van egy B-terv, amely az lenne, hogy egy rövid állásfoglalásra korlátozzuk magunkat, mely általában nem vált ki plenáris vitát. Hát ennyit. Ebből a PETI kutatási program november 19-e a további javaslatbenyújtásának határideje. A teljes programot a következő ülésen decemberben fogjuk elfogadni, és a szakpolitikai osztálytól két tanulmányt rendelünk, egyik az alapjogi karta meghallgatását készítik elő, amely februárra terveződik, a másik pedig a Marekosi Egyezményben tárgyában hangsúlyozzuk ebben ennek az állásfoglalásnak a fontosságát. Iránymutatások témájában a koordinátorokat arra sürgettem, hogy az év vége előtt véglegesítsük a dokumentumot, vegyük tudomásul azt, hogy van még egy fél éves, fél folyó munkáról van szó. Itt a házszabály pontjáról van szó, és nem petícióról, amit állampolgárok nyújtottak be. Profi módon kell, ez egy házon belüli téma és munka, feladat, a legnagyobb hatékonysággal kell vele eljárni. Tájékoztatási pontok. Van egy sor, teljes lista, amelyben írásban adtunk tájékoztatást, és a hármas lista majd decemberben kerül ki a koordinátorok elé. Ennyi lett volna tehát a koordinátűrülés összefoglalója. Most meg itt az ideje, hogy menjünk tovább, és petíciókkal foglalkozunk konkrétan. Örömmel üdvözlöm ma körünkben Susan Heger és Manfred Prante petíció benyújtókat 82 es számú 2014-es keltezésű repülős biztonság, illetve a polgári légiforgalom zajterhelése, éjszakai repülés tilalma és a, az ágazat adó kedvezményeinek témája. 24, 64-es számú petíció Manfred Brantebe nyújtó, amely szintén a repülés korlátozását irányozná elő, különös tekintettel a zajterhelésre, a Köln-Bonni reptér éjszakai forgalmára vonatkozóan, illetve a 2671-es petíció 2014-ből, Petra Heldemacher, a benyújtó repülők zaja a Köln-Bonni reptér térségében. A címe, most tehát megadom önöknek a szót, Suzanne Kiger és Manfred Brante. Öt percük van, parancsoljanak. Okay. Thank you for being allowed to make a statement. Köszönöm szépen, hogy nyilatkozatot tehetek. Suzanne Hegel vagyok, Ausztriából. Az egyik kezdeményezője a Taming Aviation mozgalomnak. Több mint 149 polgári kezdeményezést több mint tíz tagállamból kapott aláírásokat. Szeretnénk, hogyha az állami támogatás megszűnne a légi közlekedésben, és az éjszakai repüléseket teljes mértékben betiltanák az védelmében. Igazságos adózást szeretnénk, szeretnénk, hogyha az szennyező fizetne elve alkalmazásra kerülne, illetve az ágazat megfizetné a saját működésének a költségeit. Most és a következő generációk számára is fontos ez. A légiközlekedési ipar úgy tűnik, hogy mentesült ezen elvek alól, és úgy működik, ahogy a saját szabályaik kívánják meg. A repülőjára, repülőjegyekre nem kell áfát fizetni adómentes az üzemanyag, amit használnak, és a légi közlekedés nem került be a kereskedelmi rendszer alá. Néhány országban van áfa helyettesítő adó, de ez annyira alacsony, hogy említése sem érdemes. Ezért sokkoló eredmények következtek be. Az alapvető élelmiszerek, mint a kenyér és a tej, több adót, több adóval van sújtva, mint a repülőjegyek. Ráadásul a tagállamok az ágazatot óriási támogatásokkal, állami támogatásokkal támogatják a repülőjegyek ára nevetségesen alacsony, és ez teljesen torzítja a közlekedési ágazatot. A lobbisták, az IATA és az ICAO mindezt könnyen elérik önök azt mondják, hogy jaj, de hát ettől óriási költségnövekedéstől fognak szenvedni az európai légitársaságok. Igen, önöknek ebben igaza van, hogyha arra kényszerítjük az európai légitársaságokat, hogy tisztességes öm, körülményekkel dolgozzanak, akkor nem fognak tudni versenyképesek maradni a sejkekkel által sejkek által finanszírozott arab légitársaságokkal, amelyek bedöntik a pénzt de azt akarjuk, hogy ilyen normákat alkalmazzunk Európában? Továbbra is? De hát akkor mi lesz azokkal a munkahelyekkel, amit a légiközlekedési ágazathoz létre kérdezhetik önt? Ö, olyan ágazatok, amelyek adót fizetnek, sokkal több munkahelyet hoznak létre, és nagyon furán számolják a munkahelyek számát a légiközlekedésben az indirekt és úgynevezett egyéb az ő szükségleteik által létrehozott munkahelyeket is beleszámítják. Ez azt jelenti, hogy magán célokra költik a pénzt azok, akik például a légi közlekedésben dolgoznak, és amikor Bécsben a harmadik kifutóról szólt a vita, akkor igazából rá fénykerült arra, hogy mennyi alkalmazottja van tényleg ennek az ágazatnak, és mi az, ami tényleg a légitársaságok fizetnek ezekből, és melyek azok a munkahelyek, amelyeket mások. Ahogy a légi közlekedési ágazat most működik, ingyen használja az erőforrásokat, nem jár hozzá a tagállami költségvetésekhez, az oktatás költségeihez, vagy a jövedelmi adóhoz pontosan ez az a mód, amivel a gazdagabbak még gazdagabbá válnak, a szegények pedig tovább szegényednek. Az áfa irányelv és az energiaadóról szóló irányelv, amely a vonatkozó adó engedményeket tartalmaz, nem szent írás, de a bizottság nem hajlandó hozzájuk nyúlni. Ezt a tagállamokra bízza a bizottság, nincs olyan tagállam, amely az első akar lenni a tekintetben, hogy a légi közlekedési ágazat adó kedvezményeit eltörölják, hanem és nem akarják bevezetni azokat a korlátozó intézkedéseket sem, amik ártalmasak lehetnek ezeknek a cégeknek, például az éjszakai repülési tilalmat. Ezért mindig városról városra, repülőtérről repülőtérre döntenek. De az Európai Unió fel is higítja a jogszabályokat, miközben más területeken, például a vendéglőkben való cigarettázást, vagy akár az élelmiszerekben lévő adalékanyagok mennyiségét is részletekben menően szabályozza. Ez is egy olyan terület, ami nagyon komolyan érinti az emberek egészségét, és mégsem lennek hozzányúlni. Szerintem ideje lenne, hogy az Európai Unió ezt végre megtegye. Köszönöm. Thank you very much for your contribution. Köszönöm szépen most pedig Manfred Trante kap szót, a második petíció benyújtója. Öné a szó. Would you turn on your microphone, please? Kapcsolja be a mikrofonját. Oh, yes. Sorry. My name is... Ó, igen, elnézést. Manfred Planta vagyok, Kölnből alt und habe... 77 éves vagyok, és két felnőtt gyermekem van. Ami a szakmai életemet illeti repülőgép felesztőmérnök voltam, 69-ben családom és én beköltöztünk az új családi házunkba Köln Neubrückben, amely 7300 méterre található légvonalban a Kölnban repülőtér fel- és leszálló pályájától. Brik a leszálló útvonalon van a Kölnbani repülőgéphez, illetve széliránytól függően a felszálló repülőgépek vonalában. A leszálló repülőgépek repülési magassága 480-490 méter. A startoló gépek magassága nem ismert számomra, de az előírt légfolyosó útvonalakat nem mindig tartják be, és gyakran ezek fokozzák az ajta területen. A kezdetben az éjszakai repülőgép zaj nem volt zavaró, hanem inkább az autópálya zaj, de a zajvédő falakkal ezt hatékonyan csökkentették. Ezzel szemben a repülőforgalom nagyon nagy mértékben nőtt, illetve ez ezáltal kiváltott lárma. Ez különösen a nagy teher és utasszállító repülőgépekre érvényes, amelyek hatalmas intervall zaj eseményekkel 74-től 81 decibelig terjednek ezek a zajértékek, és ez a 23 óra és 4 óra 30 óra közötti alvást nem teszi lehetővé. Itt valós zajértékekről van szó, nem pedig kiszámolt átlag értékekről. A feleségem és az én egészségem e, egészsége ezen zaj hatás okán meg van támadva. Ez azt jelenti, hogy szívpanaszaink vannak, magas vérnyomás és iszkémiás rohamok. Noha ilyen betegségek a szüleinknél nem fordultak elő. Megpróbáltuk panaszainkat különféle pihenőhelyeken köntől távol csökkenteni, de a drága gyógyszerek bevétele továbbra is szükséges a mi esetünkben. A könyvben repülőgép terjeszkedik, egyre több a járat, és a zajterhelésből fakadó egészségi károk bizonyosan nőni fognak. Írásbeli és szóbeli panaszainkat illetően a betegítő éjszakai repülőgép zajra vonatkozóan nem kaptunk választ, mert a hatóságok, a repülőgép üzemeltetők és a politikusok a valóságtól távoli szabályokra hivatkoznak, és mindig a repülőgépipar gazdasági érdekeit sorolják előre. A repülőgép közelében lakók védelmi igénye nem, úgy tűnik, hogy már nem játszik szerepet, csak a repülőgépen létező munkahelyek és az éves egyre növekvő profit számít. Tény az, hogy a politikai döntéshozók és a légi közlekedésben dolgozók nem akarnak egy fair és hatékony érdekegyenlítést alkalmazni. A kön bonni repülőterembe vezetett zajra kiszabott büntetések sem tudták az extrém nagy éjszakai repülőgép zajt csökkenteni, a repülőtársaságok, a légitársaságok kifizetik ezeket a büntetéseket, és nem ruháznak be a kevésbé zajos vagy technikailag modern repülőgépekbe. Az én véleményem szerint a repülési tilalom a nagyon zajos repülőgépek esetén a Könbonni repülőtéren elengedhetetlen, hogy a közelben lakók egészségét valamilyen módon védeni lehessen. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a magyarázatot. Most akkor az Európai Bizottsághoz fordulunk. Három név van itt előttem. Ritza úr, Piré asszony és Szíker úr. Önökön áll, ki mikor. Kubica vagyok. Adó kérdésekkel kezdem, aztán a kollégám egymás az illetékekkel foglalkozó oldó szakemberemnek adom át a szót, és aztán harmadik kollégám is hozzászól. Az áfa tekintetében az Európa Bizottság nem adott ki egy tanulmányt, készült januárjában, pontosan tematizálja az áfa kérdéseket az utasforgalomban. Nem, nemzetközi légi közlekedés egyetlen tagállamban sem adóztatják, míg a belföldi járatokat mindenhol adóztatják, kivéve négy tagállamot. Tehát nemzetközi járatoknál nincs áfa. Ennek több oka van. 77 óta vannak derogációk, ezek átmenetiek lettek volna eredetileg, ám a tagállamoknak megengedték, hogy meghosszabbítsák ezeket. Most egy új korszak nyílt meg, 2016-ban egy áfa rendszert jelentettünk be, az áfa rendszer részét nem képező kivételeket is lefedi ez majd. Van egy nyomonkövetése is, van a fiskális workshop a, munka, a tagállami stakeholderek bevonásával, civil szeretek bevonásával vizsgálja a légiközlekedés adókérdéseit, pontosan azon által említett témákat, és a légiközlekedésre vonatkozó adó témája rendkívül fontos a piac változásának fényében. A tanulmány rámutatott, hogy hatalmas mértékben megnőtt a légi közlekedés volumene. 2013-ban vizsgáltott a tanulmány, és ha a normál mértékű áfát minden tagállam alkalmazná, 7,5%-kal kisebb légi közlekedés történne utas kilométer millióban kiszámolva. Abszolút számokban azonban ez nagyon kicsi érték. 2010-ben 270 ezer millió, 217 trillió utaskilométerről számolhatunk be, az áfa bevezetésével 325 trillió lenne. A tanulmányban az is megtalálható, hogy ez csökkenteni ugyan a CO2 kibocsátás 4,1%-kal, tehát hogyha az alapszenárió szerint semmit sem teszünk ahhoz képest, és az, a légközlekedés adózása segíthet, de nem ez a megoldás. Ez egy fogyasztási adó tudnulik, és nyilván alkalmazni kéne kétségkívül a légiközlekedésre. Aztán hatállamban adóztatják az a illetékkel a, a repjegyeket, Nehéz megkülönböztetni az adót az illetéktől ebben a tekintetben, nem hatáglanban határozottan illetéket szednek a jegyre. Bár csak csökkentett mértékkel működtetik, de az áfánnál nagyobb bevételt jelent az a, a illeték jelenleg a személy légi közlekedésre. Ott, ahol működtetik a rendszert, ott problémát. Hogyha Németországban, Franciaországban repül egy repülő Németország, Franciaország adóztathat, de csak a saját területére vonatkozó részletre. Vannak persze megoldások, mert évén irányzatást adunk tagállamoknak, Ugyan lehet a mostani szabályok alatt is adóztatni, ám ezt az ÁFA jövővel foglalkozó csoport kell megvitassa ezt majd, amelyet a tagállamok alkotnak, jövőbeli fejleményeket felvázolandó. Itt tartunk tehát, ezen dolgozunk, Szerintem ö, hagyjuk itt ezt abba, és most az üzemanyagot illető illetékről beszéljünk. I continue Vladimir Szika vagyok. Én folytatnám az adó témát. Az energiaadó irányelvben, a 96-os számú irányelvben 2004-ből ez rendelkezik a légi közlekedésben használt üzemanyagok adózásáról. Két tagállam ragaszkodott hozzá, hogy kötelező hiba, kötelező kivétel alkal, legyen alkalmazva ezekre az üzemanyagokra, úgyhogy a jelenleg hatályos irányelv kötelező kivételt tartalmaz a kerozinra. De vannak olyan pontok, amelyek a jogi keretben mégiscsak léteznek. Elsősorban minden tagállam egyoldalúan alkalmazhat adót a nemzeti repülőjáratokra, az ezeken használt üzemanyagra. Globálisan nem tudom, hogy Németországon kívül bármilyen más ország használna ilyet. A második pozitív pont a jelenlegi jogi keretben az, hogy nem csak egy oldalúan, hanem két oldalúan is tagállamok között meg lehet állapodni, hogy az Európai Unióba érkező járatokat megadóztatják. Egyetlen ilyen kétoldalú megállapodás sincs jelen pillanatban az EU-ban. Ami a nemzetközi járatokat illeti, itt problematikus a helyzet, mert az Európai Unió és az Európai Uniós tagállamok kötve vannak a nemzetközi megállapodások, például a Csikágói Egyezmény és egyéb kétoldalú szolgáltatásnyújtási egyezmények által. Arra vonatkozólag, hogy az adók alól ki kell venni a repülésben használt üzemanyagokat. Itt eh, maximum érdekegyeztetés vagy vitarendezés eh, folyamán lehet változtatni ezen, de ez mindenképpen nagyon hosszú folyamat, és nem várható, hogy a közeljövőben bármilyen változás történik, vagy bármilyen ilyen folyamatot lezárnak. Ezen túlmenően van még egy kicsi pozitív pont, ami nem közvetlenül a jogszabályokhoz kapcsolódik, hanem az Európai Unió bíróságának a Helmholtz és a Hattelgemeinschaft LBL ügyben született a repüléshez használt üzemanyag esetében, ami azt jelenti, hogy az üzleti légijárművek, tehát az, amit valaki saját magáncélra használ, nem használhatja ezt az adókedvezményt. A tagállamok nagyon kevés érdeket találtak abban, hogy megadóztassák a repülésben használt üzemanyagot, az egyetlen, amelyik ezt megteszi, tehát Hollandia. Az energiaadó irányelv megváltoztatása a közeljövőben nem várható, és nem valószínű, hogy fölkerül a napi rendünkre a közeljövőben. Egy ilyen környezetben nagyon nehéz kezdeményeznünk bármilyen változtatást is. Ennyit tehát a repülésben használt üzemanyag adóztatásáról, és most Justin Piré kollégámnak adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen. Én a MOVE főigazgatóság részéről a zajról szeretnék beszélni. A repülőterek zajszennyezése nagyon fontos probléma. Sajnos az Európai Uniós szabályok egy globális keretben léteznek, és ez nem teszi lehetővé számunkra azt, hogy eltérjünk egyéni esetekben a nemzetközi szabályoktól. A nemzeti szinten hozott intézkedések azok a nemzeti hatóságok felelőssége, nem az Európai Bizottságé, mi csak az eljárásokat tudjuk biztosítani és most a kibocsátás légiközlekedésben születő kibocsátás. Az Európai Unió kibocsátás kereskedelmi rendszere foglalkozik a kibocsátásokkal, nemzetközi szinten pedig az Európai Unió mindig támogatta azt, hogy globálisabb választ adjunk erre a problémára. Ezért dolgozik nagyon keményen az ICAO-nál az Európai Unió, hogy 2016-ban sikerüljön egy globális piaci alapú intézkedést elfogadtatni. Ami pedig az állami támogatásokat illeti, új irányelv, iránymutatások születtek a légi kikötők és légitársaságok szabályozására. Ez 2014 áprilisában született meg, nagyon fontos lépés volt a légi közlekedésben. Az volt a cél, hogy a regionális mobilitás érdekében jó, kap, jó kapcsolatot teremtsen a különböző pontok között, és ugyanakkor kerülje el a versenytorzulást. A jelenlegi szabályoknak az a célja, hogy egyenlő jogszabályokat, egyenlő játékszabályokat biztosítson az európai légitársaságoknak a belső piacon. Ennyi. És szeretném tovább adni a szót a Környezetvédelmi Főigazgatóság képviselőjének. Tudom, Marco Paviotti. I... Napot, Marko Páviotti vagyok. Én szeretnék két percig beszélni. Mert a ma utáni petíciók jelentős részére vonatkozik, amit mondandó vagyok, úgyhogy ha megengedik, beszélek mindegyikről. Néhány percig. Most, de aztán meg a válaszom jelentős részét illeti most, amit mondandó vagyok. Először is hagyd mondjam el, hogy a bizottság jól ismeri ennek a kérdésnek a fontosságát az emberi egészség védelme szempontjából, és a, ismeri a kockázatokat, amelyeket ez jelent. Van tudományos bizonyíték erre, amelyet most a WHO éppen felülvizsgál, és a bizottság folyamat menetében igyekszik jobban átlátni az új tudományos eredményeket, amelyek azt mutatják, hogy még nagyobb lehet itt a hatás, még gondoltuk. Három millió ember van kitéve Európában ezeknek a zajszinteknek, ez bosszúságot okoz, alvázavart a gyermekek kognitív fejlődését zavarhatja, nem tanulnak rendesen, és szív- és érrendszeri megbetegedéseket okozhat, a korai halálokok is lehetnek. Több száz korai haláleset Európában összeköthető a légiközlekedés kár zajterhelésével. Ez tehát a probléma. Ezt átlátjuk, jól értjük. Köszönjük a petícióban nyújtójának az információt, de hát ezt mindezt tudjuk. A probléma az, hogy itt az európai jogszabályalkotás tekintetében nincs zajszint meghatározás, és nem is kötelezhetőek a tagállamok bizonyos kibocsátási szintek betartására. Itt a kulcs fontos, itt a kulcs eleme az egésznek. Nyitva hagyja az egyensúlyt különféle érdekek között, például a reptéri infrastruktúra nyitottsága, működése, egy érdek, akár hogyha egészséget is veszélyeztethet, különösen a, a reptér közelében lakó lakosság érdekében. Szóval ugyanakkor ezek a tagállami hatóságok hatáskörébe eső témák. Konkrétabban két irányelvről van itt szó. Az egyik a 2249 49 es amely szerint meghatározza, hogy a tagállam meg kell határozza az állapotot, az állapotot, és ezt kommunikálni hivatott az állampolgárokkal, és aztán cselekvési terveket kell elfogadni öt évenként, és ennek során a lakosság hozzászólhat a témához. Ám megint csak kulcsfontosságú pont, hogy a végső döntés a tagállami hatóság kezében van tehát az állampolgár kifejtheti véleményét, de az, a tagállami hatóság dönti el konkrétan milyen intézkedéseket lát szükségesnek a nemzeti nemzeti küszöbértékek átlépésekor, hogy megtörtént-e vagy sem. És akkor vannak tagállami döntéshozatai mechanizmusok, amely alapján eldöntik, milyen cselekvési terv szükséges, között, hogy egyáltalán nem születik intézkedés, valami intézkedés, és ha igen, milyen. Ez teljes mértékben a tagállami hatóság illetékessége. Tehát ezt hangsúlyoznunk kell, mert érinti minden egyik petíciójukat. Tehát a tagállam felelős azért, hogy megfelelően informálja az állampolgárokat, ám nyitva hagyja a meghatározás a tagállami hatóságok felé mindezt. A 2014-es vonatkozó rendelet is, amiről úgy beszéltek akkor, hogy ez majd megakadályozza a, a, rep, a, a légiforgalom tiltását éjszaka, vagy, vagy az ajós repülők esetében, ez nem így van. Inkább egyfajta szerkezet állít föl arra a döntésre vonatkozóan, amelyet meg kell hozni. Megint csak, megismétlem magam, a végső döntés továbbra is a illetékes nemzeti hatóság kezében van. Horizontal out. Köszönöm szépen ezt az átfogó magyarázatot arról a számos témáról, amelyeket végig fogunk tárgyalni a mai délután során. Most a kollégáknak adom meg a lehetőséget, hogy hozzászóljanak. Pitére, asszony, önni a szó. No, jak zwykle mamy do czynienia z interesem dwóch stron. Nos, itt e, két fél érdekeit kell megvizsgálnunk. Az egyik fél érdeke de ki érdeke nyilván a legnagyobb profit elérése, a másik oldal a polgárok érdeke, akik minél alacsonyabb árakon akarnak repülni, és mindezen elemek aztán megjelennek a jegyárban. A nemzeti jogszabályok szabályozhatják a légi közlekedési ágazat biztonságát, A beruházási jogszabályok azonban az adott tagállam jogrendszeréből adódnak, például a légteret a tagállami jogszabályok szabályozzák, és itt mindenféleképpen garantálni kell az egyensúlyt az egyes felek érdekei között. Tehát ezen jogszabályoknak biztosítani kell, hogy ne legyen túlságosan magas szintű szennyezés, akár zajszennyezés, akár egyéb típusú szennyezés. Nem látok itt lehetőséget a beavatkozásunkra ebben a kérdésben. Szerintem itt sokkal inkább a nemzeti parlamentekhez kellene fordulni ezen kérelmekkel, és azt kell itt megvizsgálni, hogy melyek azok a nemzeti jogszabályok, amelyek elhibázottak, és amelyek következményeként a repülőterek fejlesztése túlzott mértékű, túlzott beruházásokkal, és mindez végsősoron a polgárokat károsítja, hiszen ők szenvedik meg ezen fejlesztések következményeit. Nem ismerem a nemzeti jogszabályokat, a lengyeleket természetesen igen, és tudom, hogy mely dokumentumokat kell bemutatni a lengyel jogszabályok alapján, hogyha ezeket az ügyeket vizsgálni akarjuk. Volt például egy probléma a Párizsi repülőtérrel kapcsolatosan, most erre utalnék, mert Lengyelországban is van olyan repülőtér, ami nagyon közel van egy városhoz, és megvásárolták ezeket a területeket, aztán az állam pedig úgymond kisajátította ezeket a területeket, a lakókat átköltöztették máshova, és a konfliktus így oldódott végül meg. Érdekül kellene, hogy milyen nemzeti felépéseket lehet megvalósítani azon személyek esetében az adott tagállamokban, akik petíciót nyújtottak be. De ez számomra egy nemzeti ügy, nemzeti belső jogszabályok szabályozzák ezt a tárgykört. Köszönöm very much. Anybody? Köszönöm szépen, kíván-e bárki más hozzászólni? Eleonora Evi, öné a szó. grazie. Köszönöm. Csak egy kommentárral élnék ezzel a témakörrel kapcsolatosan. Köszönetet mondok a petíciót benyújtóknak, hogy felvetették ezt a témát. Egy általános megjegyzés. Beszéltünk az ETS-ről, a légi közlekedési ágazat a széndiokszid kvótacsere rendszer hatája alá tartozik. Ez egyike azon ágazatoknak, ahol nyilvánvaló az ETS rendszer kudarca. Jelenleg ez egy olyan rendszer, ahol a széndiokszid kvóta ára 4-7 euró között mozog széndiokszid tonnánként az előrejelzések szerint. 30-35 eurós ár lett volna a kvóta ár, amely lehetővé tenni a szükséges technológiai innovációt, a fenntartható technológiák felé való átmenetet. Nos, ebben az esetben csupán az ETS kvótát beillesztve a jegyárba, mely jegyárat ugye a fogyasztónak kell megfizetnie, a terhet teljes mértékben, a gazdasági terhet teljes mértékben áthelyezik, ugye a, a szennyező fizet elv alapján áthelyezik ezt a terhet a végfelhasználóra. Az ETS rendszeren kellene dolgozni, ennek a felülvizsgálata közeljövőre van előirányozva az Európai Bizottsággal, és remélem, hogy javításokat lehet elérni ebben az értelemben. Ez a petíció olyan problémát vet fel, amely alapvető jelentőségű. A szennyező fizet elv konkrét alkalmazását láthatjuk itt, illetve ennek kudarcát, hiszen a légkörbe való kibocsátások nagyon súlyos mértéket öltenek ezzel a nevetséges büntetésfizetéssel a légitársaságok részéről. És mindez az egészség és a környezetvédelem címké alatt történik. Még a többi petícióhoz is hozzá fogok majd szólni. Köszönöm. Sajsz, sajsz. Következő hozzászólnak adom meg a szót. Valensza úr, köszönöm szépen. Egyetértek, és szimpatizálok a petíció benyújtóival. De itt a petíciós tagbizottságban egy alapkérdést kell megválaszolnunk. Európai Uniós jogszabályt megsértenek-e? És a bizottságtól azt tudtuk meg, hogy EU-s jogszabályokat nem sértenek meg, ezért nagyon nehéz számunkra tovább lépni ezen petíció kapcsán. Értem, hogy mennyire nehéz a helyzet, milyen problémákat okoz a repülőterekhez közel élők életében ez a helyzet, de nem tudom, hogy mit tehetnénk még ezekkel a petíciókkal eljogi problémák miatt. Ennyi. Elnök más nem kért szót. Továbbra sem? Jó. Akkor a következőt tehetjük. Senki nem javasolt semmit, úgyhogy most nekem kell. Jarek, Jarek, esetleg javasolná. Akkor világos leszek azt javaslom, hogy zárjuk le ezeket a petíciókat, mert nem tehetünk semmit, Európai Uniós jogszabálysértést ugyanis nem találtunk. Elnök, köszönöm szépen. Végre valaki, aki valami konkrétat mond, erre van szükségem. Én nem tudok anélkül konklúzióra jutni, hogy a kollégák hozzászólnának érdem, érdemben. Ezért a következőt javaslom hogy egy kicsit enyhítsem a keménységét az előttem szólónak. Azt szeretném, hogy küldjük el az a környezetvédelmi és közlekedési szakbizottságoknak tájékoztatásképp ezt az információt, akár még véleményt is kérhetünk tőlük. De talán a legjobb, hogyha tájékoztató levelet küldünk nekik, erre korlátozzuk magunkat, elmondjuk, hogy ez nagyon aggaszt sok-sok állampolgárt, a jelenlegi irányelveket ugyan nem sérti meg a helyzet, mert olyan témáról van szó, ami a szubszidiaritás elve alá esik, és ezért a nemzeti hatóságok felelőssége. Mindazonáltal sok európai állampolgár számára aggasztó a helyzet, ezért a két szakbizottságnak elküldjük ezt az információt, hogy tudjanak róla, és egyébként most lesz a légi közlekedéssel kapcsolatban új csomag, ami egyébként már is nagyon sok ö, érdeklődésre számot adó témát vetek fel. Ezt tudjuk tenni tehát, hogy a jogalkotással foglalkozó szakbizottságoknak továbbítjuk az állampolgári algályokat. Jó lesz így? Jó. Akkor folytassuk, továbbra is a légi közlekedési ágazatban maradunk. A 274 per 2012-es petícióra térünk át Volker Hábel és Rudolf Brand a frankfurti repülőtéri éjszakai repülőjáratok által kibocsátott zajról van szó. A petíció benyújtói nincsenek itt, de a bizottság itt, úgyhogy most ők kapják meg a szót. Thank you. Köszönöm. Szeretnék utalni az előző petícióra vonatkozó kommentárunkhoz, más hozzában fűzőlónk ehhez nincs. The floor is open to colleagues. Megnyitom a vitát képviselőtársaim előtt. Ugyanazt járjunk el, tehát hogy küldjük az Envinek és a Trannak információ, ugyanánt és zárjuk le a petíciót. Gardini asszony. Szép. Jó volevo Csak azt akartam hozzáfűzni, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottság tagjaként tekintettel arra, amit a bizottság, illetve a kollégák elmondottak, úgy tűnik számomra, hogy ezek olyan témák, amelyek nagy érdeklődésre tartanak számot a polgárok és a jogalkotók körében egyaránt. Utaltunk itt egy rendeletre, amely 2014-ből származik, ahol is foglalkoztunk a hivatkozási kerettel a zajszennyezés tárgyában. Az ETS rendszer Ahogyan erre Elvi kolléga is emlékeztetett, jelenleg várjuk az ETS rendszer felülvizsgálatát a bizottság részéről. Nyomon követtem a konferenciákat, a kopenhágai éghalatváltozási konferenciát, illetve a következőket. Péter Lízével néppárti környezetvédelmi koordinátorunkkal számos találkozón vagyunk túl az iko val és ahogyan az első felszólásban is elhangzott, az Európai Parlament az ICAO-nál szót emelt annak szükségessége, sürgéssége mellett, hogy a légi közlekedés foganatosítson intézkedéseket egy globális rendszer keretében. Globális szinten kell ezeket a kérdéseket mindenféleképpen szabályozni. Előrelépésekre van szükség, még nem elég konkrét előrelépések történtek. Az ICAO lassacskán egyre inkább tudatában lesz ezen lépések szükségességének, és azt hiszem, hogy elküldhetjük ezeket a petíciókat a bizottságnak, de ez inkább egy formális dolog, és nem pedig lényegi, hiszen semmi nem változik itt a hatásköröket illetően, mert amit kérnek a petíciót benyújtók, ez kizárólag nemzeti hatáskört, ami Európát illeti, már nagy kötelezettségvállalással, nagy lendülettel, nagy erőfeszítéssel dolgozunk ezeken a témákon. Ha akarják, megtehetjük mindezt, de számomra ez egy formális dolog, nem lényegi. Az, hogy ezekkel a petíciókkal foglalkozunk itt a szakbizottságban, ez azt jelenti, hogy a valós munkától vonjuk el az időt. Nem ellenzem tehát a javasolt megoldást, de számomra ez csupán egy formális megoldásnak tűnik. Nem tudom, hogy valamennyit el akarjuk-e küldeni a kompetens bizottsághoz. Most likely yes. Because... Valószínűleg igen, mert így tudjuk megmutatni, a jogalkotással foglalkozó szakbizottságoknak, hogy ez nagyon sok európai állampolgár számára mennyire aggályos. Ezért nem elég csak meghallgatást tartani itt a mi körünkben, és meghallgatni a bizottságot, hogy hát ezzel a meglévő európai jogszabályokat senki nem sérti meg, hát de ezt tudjuk tenni. És persze egyéni képviselőnként, frakciónként tovább tudjuk vinni szemináriumok, meghallgatások formájában a dolgot, de ez még mindig nagyon korlátozott. A... Úgyhogy azt javaslom, hogy ebben az esetben is tegyük ugyanazt, az MV és a TRAN bizottságoknak küldjük el tájékoztató levélben. Lavrieux kollégánk kérésére a 14-es napirendi pontra térjünk át, mivel ez francia nyelvű, és utána fogunk a 13-asra visszatérni. A petíció benyújtója itt van. Üdvözlöm! Emmanuel Le Texier és Antoine Villemi vendégeinket. Meg is adom önöknek a szót, parancsoljanak. Merci, je m'appelle Antoine. Köszönöm, Antoine Villemi vagyok, egy brüsszeli szervezet tagja. Néhány percig most a Brüsszel fölött közlekedő repülőkről beszélnék, azon város az, ahol az Európai Intézmények székhelye van. Mi egy egyedüli szervezet vagyunk Európában, és azt tapasztaltjuk, hogy a legsűrűbben lakott területen, terület fölött, egy millió lakos fölött repülnek hát önkényesen ezen repülőgépek az európai intézményeknek otthont adó város szívében. Nos, a Brüsszel a legrosszabb tanítvány a, ezen problémák kezelésében repülő repülőterületen a, lett egyetlen egy intézkedés sem foganatosított ez a repülőtér az áldozatok káros, kártalanítására. Önkényesen repülnek át ezek a repülőgépek Brüsszel középpontja 400 ezer lakos fölött lennének alternatívek, vannak különféle tervek, amelyek a zajkárosodás áldozatait 72%-kal csökkenthetnék, és itt az európai intézményeknek otthont adó város szívében semmit nem tesz a belga állam, hogy ezt a helyzetet orvosolja vannak itt jogsértések. Nem értek egyet itt a véleményekkel. Ez a, a, a 2002-94-es irányelv meg, 49-es irányelv meg sértését jelenti. A kollégám folytatja, nos tehát itt egy nagy tiltakozás alakult ki ezen ö, ö, intézkedés ellen, és a bíróság előtt is zajlik egy eljárás. Az Európai Bizottság ö, ö, szerint van itt az elsőfokú bíróságon 2014-ben egy rendelet, amely betiltotta ezen légi útvonalak használatát 2014. februárjától. A belga állam csak részben hajtotta végre ezt, és felebezett ez ellen. Itt a zajszennyezés nagyon súlyosan károsítja a lakosok egészségét, és számos közösségi jogszabályt sért Nos, képviselő urak és hölgyek, nézzük meg, hogy mit lehet tenni a közösségi jog megsértése ellen. Itt a javaslatunk. A 2249-es irányelv, amely a zajterheléssel foglalkozik, ezt a belga állam rendszeresen megsérti. Ezen irányelv szerint a tagállamoknak cselekvési terveket kell készíteniük, amelyek célja a zaj csökkentése a nagy repülőterek közelében lévő térségeken. A nyolcas cikk ötös bekezdése szerint ezek az intézkedések végrehajtása az illetékes hatóságok mérlegesi körébe tartozik, de itt mindenképpen nem szabad meghaladni a küszöbb értékeket. Tehát itt egy nemzeti rendelkezésről van szó, amely hatástalan. Három belga régió, Brüsszel, Flandria, Vallónia rendelkezik a hatásköri, a környezetvédelmi hatáskörrel és ezek elfogadtak egy adhok jogszabályt. Itt a régi, légi közlekedés közlekedéséről van szó, és nem hajtottak végre cselekvési terveket, önkényesen reptetik ezeket a repülőgépeket a Brüsszel városa fölött. Nos, csak példaként 6 órától 7 óráig reggel van a legtöbb jogsértés, súlyosan meghaladják az WHO határértékeket, 45 decibeles határértékről van szó, ez zavarja az alvást, és 65 decibelig is felemelkedett ez a zajérték brüsszeli zajmérő berendezések szerint. Tehát uh, itt követelni kell Belgiumtól, hogy uh, az a cselekvési terv, amelyet 2010. július 23-án fogadott el a brüsszeli nemzeti repülőtér, azt felül kell vizsgálni, aktualizálni kell, és ezt uh, meg kell vitatni az érintett lakossággal. És uh, más ajánlásokat is uh, várunk, a, többek között azt, hogy ez a, ez a petíció ne kerüljön lezárásra, és uh, jelenleg a belga bíróság előtt zajló eljárásokat sem fejezték még be. A bizottság, az Európai Bizottságnak vizsgálatot kell indítania azt illetően, hogy a belga állam miért nem hajtja végre a cselekvési tervet a 2249-es irányelv értelmében. És Belgium ellen jogsértési eljárást kell indítani, mivel a 2249-es irányelvet megsértette. Köszönöm szépen, azonnal a bizottságnak adom meg a szót. Yes, Thank you for the floor. Uh, uh, as, as... Köszönöm szépen. Ami a brüsszeli cselekvési tervet illeti, ezt ismerjük. A bizottság megkérdezte a illetékes hatóságot, hogy miért nincs cselekvési terv, mit szeretnének tenni. Brüsszelnek Belgiumban valahogy egy olyan rendszere van, hogy itt a három régiónak is együtt kell működni, ez eléggé bonyolult, de rajta vagyunk az ügyön. Elnök, hát ez egy kicsit furcsa, amikor azt mondja a bizottság képviselő, hogy hát valahogy három régióra van osztva, osztogatva, ez azért a bizottság szájából elég furcsa, hogy most Belgium akkor nem is ország, vagy mi, de mindegy, akkor most a kollégáknak adom meg a lehetőséget. Eleonora Evi az első, aztán pedig jelentkezzenek. Köszönöm. A korábbi petícióra is utalnék. Nem hiszem, hogy ezen petíciók lezárása megfelelő. Jobban kifejtem. Igaz ugyan, hogy a parlament és az európai intézmények már keresik annak a lehetőségét, hogy a lehető legjobban kezeljék ezeket a kérdéseket, amelyek um, a közlekedéshez, az éghajlatváltozáshoz, az ajszanyezéshez kapcsolódnak. Ugyanakkor igaz, hogy pontosan ebben a szakbizottságban a polgárok jelzéseinek megfelelően a petíciós szakbizottságnak kötelességes feladata, hogy helyzet felmérést készítsen a jelenlegi problémákról. Mert ami a jogszabályok alkalmazását illeti. Sajnos láthatjuk, hogy vannak olyan helyzetek, ahol megosztott nemzeti hatáskörök állnak fenn, tehát az egyes tagállamoknak kell foglalkozniuk azzal, hogy például ezeket a cselekvési terveket megvalósítsák, hogy a zajszintet csökkentsék például a repülőterek esetében. De az is igaz, hogy Európának legalább ellenőrző szerepet kellene mindebben játszani, már ami a határidőket, illetve az eljárást illeti. Ha ugyanis a lakosságot tájékoztatni kell, például ez egy olyan szempont, amiért mi gyakran küzdünk, kiemelvén azt a tényt, hogy fontos a lakosság bevonása a terület rendezési tervek megvalósítása esetén, mint például itt a, ebben az esetben a zajszennyezésre vonatkozó cselekvési terv. Nos, én itt azt várom, hogy az Európai Bizottság nak legyen egy bizonyos mozgástere, és felszólíthassa a tagállamokat, hogy a lehető legmegfelelőbben ténykedjenek. Mert különben a szubszidiaritás ügye mögé bújva az történik, hogy gyakorlatilag magukra hagyjuk a polgárokat, akik még inkább távolinak érzik maguktól az európai intézményeket. Ezek egyébként mindennapi problémák, amikkel ők küzdenek, azok a személyek, akik sajnálatos módon közel laknak ezen repülőterekhez. Tehát itt bizonyos fajta szabályozásokra van szükség, ha a tagállamok nem megfelelően járnak el, akkor lehetetlen, hogy ne legyen eszköz a kezünkben ezen helyzet javítására. From the two others. Ez különbözik a, következ, a korábbi petícióktól, mert ez európai jogszabály alá tartozik, hiszen tavaly új rendelet született azokról a szabályokról és eljárásokról, amelyek az uniós repülőterek zajhoz kapcsolódó szabályozásaira vonatkoznak, és különösen ennek az irányelvnek a nyolcadik cikke lényeges, amely kötelezi a tagállamokat nyilvános konzultációra a repülőtérrel kapcsolatos cselekvési tervről, itt az Áventemi repülőtér esetében, ez tehát teljesen más petíció, mert Európai Uniós jogszabály alá tartozik, és a tagállamnak meg kell felelnie az Európai Uniós jogszabálynak. Tehát a korábbi petíciókra vonatkozó érvek itt most nem érvényesek. I mean, uh, it was exactly... Uh... Pontosan az volt a szándékom, hogy hangsúlyozzam a tényt, hogy hangsúlyozni kell azt, hogy mennyire fontos a nyilvános konzultáció és a közvélemény részvétele ezen tervek kialakításában. És persze bizonyára az Európai Bizottság támogatni fog bennünket ebben. Így van, mondja az elnök, a bizottság sem volt a helyzet magaslatán ebben az esetben, úgyhogy kérem, térjenek vissza jobb információval arról, hogy a belga hatóságok hogyan hajtják végre az új irányelvet, különösen annak 8. cikkét, ami azt jelenti, hogy a, a nyilvános konzultációt megfelelően le kell, hogy bonyolítsak, és ezzel kapcsolatban nem kaptunk tisztességes választ a bizottságtól. Befejezhetjük ezt a pontot, vagy gyerek szeretne hozzászólni? Parancsolj! Csak azt szeretném átfogalmazni, amit az elnök azt is mondott. Az öt 98-as rendelet bizonyos keretet ad a bizottság kezébe, amit a tagállamokra alkalmazhat. Itt most utána Belgium a döntéshozó, ami értékelje, értékel, aminek értékelnie kell a helyzetet. Tehát itt érdemes, hogy a bizottság nyomást gyakoroljon hogyha azt látja, hogy ez nem történik meg a megfelelő nyilvános konzultáció. Amikor ez megtörtént, akkor utána majd dönthetünk arról, hogy mi legyen a következő lépés. Elnök nagyszerű. Akkor a bizottság nyújtson nekünk a következő alkalommal jobb információt, ezt egyébként írásban is megtehetik. Folytatjuk tehát önökkel a párbeszédet, és akkor mi, a szakbizottság pedig szintén írunk a belga hatóságoknak, és több információt kérünk az általuk elvégzendő zajértékelésről, a nyilvános konzultációról, amit az Ávente Reptér akciótervéről kell, hogy folytassanak, illetve nyomon kell, hogy kövessük a bírósági határozatokat is, és természetesen az MD és Transzak bizottságoknak erről is küldünk tájékoztató levelet. A bizottság szeretne hozzászólni? Ha megengedik, akkor még egy percet szeretnék arra szállni, hogy tisztáljuk, tisztázzuk a dolgokat, mert hogyha elkezdünk irogatni egymásnak, akkor azzal megint csak összezavarjuk a dolgokat. Kérem, ne e, sértődjenek meg, de három európai jogszabály van, a 2002 per 43-as, ez a környezetvédelmi zajról szóló. Amikor cselekvési tervet terve, cselekvési tervről döntenek, akkor be kell vonni a, az állampolgárokat, és ezt öt évente meg kell újítani, öt évente kell tehát egy nyilvános konzultáció. De az intézkedések, a repülések megtiltása, vagy a repülőtér lezárása, ezzel kapcsolatban két törvény van. Az egyik még a 2002 per 30-as irányelv, és egy új rendelet, az 5 40, 598-as, amely jövőre jövőre fog hatályba lépni. Tehát attól a pillanattól kezdve a döntéshozatali eljárás során, különösen a repülések korlátozása vagy betiltása tekintetében új elő, eljárást kell a döntéshozatal folyamán végrehajtani. Tehát nem arra az lesz, hogy döntést hozza a hatóság, pusz, pont, hanem előtte konzultációt kell folytatni az állampolgárokkal, stb. Elnézést, csak szerettem volna pontosítani, mert akkor utána megkapjuk a petíció a kommentárját, és egyre többször le kell írnunk ugyanezt a válaszunkban, és ezért most szerettem volna elmondani szóban is. Valóban, jobban megvilágította a bizottságnak. Továbbra is nyitva kell tartanunk a petíciót, ez az egyes pont, és utána meg kell néznünk, hogy mi történik. Továbbra is úgy gondolom, hogy a levelet a belga hatóságoknak meg kell, hogy küldjük, hogy kérdezzük meg őket, hogy hogyan kívánnak tovább haladni a nyilvános konzultációval. És aztán a többi szakbizottságnak is megküldjük a levelet, hogy tudják, hogy nagyon odafigyelnek erre a témára az európai állampolgárok. Ez a minimum, amit megtehetünk. Következik majd a nyomon követése tehát ennek az ünnek. És akkor most az a nagyon várt petíció érkezik a 1484-2008-as, egy nagyon régi petíció, ami a Roassi repülőtér közelében lakók egészségére káros zaj és légkövi szennyezés hatásáról szól. A petíció benyújtója itt van, Katrin Lökomt asszony, aki már is elkezdte a hozzászólását, de az elnök asszony még szeretné felvezetni meg is adom önnek a szót. Egy apróság. Általában visszaadjuk a szót a petíció benyújtóinak, a petíció megtárgyalásának a végén. Lehet, hogy kimaradt egy lépés, de szerintem a lezárt petíció benyújtói megérdemlik a válasz jogát, mielőtt tovább lépnénk. You're absolutely. Abszolút igaza van, hibáztam mivel itt vannak a petícióben nyújtója teremben. Szerettem volna az összes petíciót letudni, és akkor mindenkinek visszaadni a szót a végén, mert úgy gondolom, ezek egyike komoly téma, nem csak egy-egy petíció benyújtója szempontjában, hanem az egészet illetően. És mindenki itt van a teremben, gondoltam a végén majd. Végén legyen az árszó. Ezt persze az elején kell megkérdezzem. Lehet akkor így? Nagyszerű, köszönjük szépen. No, akkor tehát megadom önnek a szót, asszonyom, Lökot asszony. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy megadták a szót. Csak egy évvel, 2014. november 11-én jöttem ide, hogy elmondjam, hogy 18 kilométerre rakom a Sárdögó repülőtértől Franciaországban. Egyre tarthatatlanabb a helyzet, a fel- és leszállások egyre több zajt okoznak, a magasságokat nem veszik figyelembe, és hazudnak is nekünk, amikor a képviselők beszámolt kérnek a hatóságoktól. 2014-ben önök levelet írtak a francia hatóságokhoz, köszönöm, hogy ezt át adták nekem, és aztán uh, Szegolán Royal Velszet is megkaptuk. Hol is tartunk most? S'il vous plaît. Lekont asszony, kérem, tudna egy kicsit lassabban beszélni, mert ezt lehetetlen tolmácsolni. Sítok, megígérem. Tehát elmondottam, hogy a 2014. februárjában megküldött kartográfia megfelelt a 2230 irányelv követelményeinek, azon küszöbértékeknek, amelyet Franciaország meghatározott, és azt is segítettem, hogy az Európai Bizottság nem, tud, nem tudja befolyásolni ezt a cselekvési tervet, amelyet Franciaország fog választani. Itt egy külső értéket rögzítettek, amely 56 decibelnek felel meg, de ez nem felel meg a PPB keretében rögzített határértéknek, amely 55 decibel. Másrésztről itt 620-680 ezer járat mozgásról van szó hosszú távú forgalom esetében 2025-ig, és a hosszú távú kartográfiát használva azt láthatjuk, hogy egyre kevesebb lakosságot és egyre kisebb területet sújt majd ez, mint 2012-es évben 497 ezer járattal. Itt kérdés az, hogy milyen beavatkozási lehetősége van a bizottságnak. A Royal asszony levele esetében nagyon sok időre volt szükség a konzultációra, egy nyilvános konzultációra, ez csak egy elkonzultáció, és nem hozzáférhető a lakosság számára. A PPB megkapásakor ez egy nyilvános konzultáció keretében fajl, zajlott. Nos, ezeket a dolgokat szeretném itt most felpanaszolni, hogy milyen adatokat használtak ezen kartográfia meghatározásához a zaját sújtott zónákban. A leginkább sújtott területek, közterületek is. Itt a választók szemére lehetőséget kínált volna mindez arra, hogy minimalizálják a légi közlekedés által okozott zajt két órakor is felébredünk éjjel ezen zajokra, és ezzel az éjszaka sokak szemmel a véget is ért. Az advoknár a légi eh, közlekedés által okozott zajok elleni védelemre hivatott szervezet, egy regionális szervezet, és eh, közhasznúként elismert. Én ennek természetesen tagja vagyok. A kartográfia esetében eh, itt két fekete pontot láthatunk a régi közlekedés által okozott zaj esetében. Itt Európa külön intézkedéseket vár ezen egészségügyi probléma megoldására. Itt az intézkedések, amiket eddig hoztak, ezek összeegyeztethetetlenek a 2002 per 49-es irányelvvel, amelynek a cél az, hogy mérjük, előzzük meg és csökkentsük a zajt a külső környezetben. Tehát itt mindenképpen a zaj térképet kell felülvizsgálni, és ösztönözni kell a zajvédelmet, nem csupán 2013 óta volt egy blokkolás a légi közlekedés által okozott zajokra kivetett adót illetően, aztán tájékoztatási kampányokat is kell folytatni, de költségvetés nélkül ez mit ér? A zajtárási terveket is felül kell vizsgálni. Nos, ezek az intézkedések nem mérnek, nem előzik meg a zajt, nem ö, csökkentik azt. Itt ö, külső zajról van szó a 2249-es irányelvben. Az ö, zajmentesítése is problémák vannak, ami pedig a repülőtér kihasználását illeti. 2012. márciusa óta nem történtek korlátozások, nincsenek újabb korlátozások a repülőtér használatot illetően 2015-2020-as időszakban. Aztán itt ugye a zajcsökkentésről van szó a következő öt évben. Továbbra is érdekes intézkedésekről esik itt említés a zajtarés csökkentését illetően 55 decibeles küszöbérték alá kellene ezt a szintet csökkenteni. Itt a déli, illetve nyugati leszállásokról van szó. Csökkenteni kell tehát. S'il Asszonyom, azt kérném, hogy gyorsan zár, zárja le, hiszen még mások is hozzá kívánnak szólni. Tehát itt látható, hogy ezen intézkedések nem felelnek meg az irányelvnek. Az új irányvele ö, régi folyosók kialakítása esetében sem jelentett mindez megoldást. Ö, aztán a ö, felszállás más módon való megvalósítása 2010 óta létezik ez a gyakorlat. Ö, a járatok 26%-a esetében, és ez egyáltalán nem javította a helyzetet az elmúlt évek során. A, ez az egy decibeles nyeresség, ez egyszerűen felfoghatatlan érzékelhetetlen az emberi fül számára. Itt minden évben nyomon követjük a zajterhelést, de itt nincs megfelelő mutató a zajértékelésben. Az ő Elden foglalkozott ezen járatok zajterhelések mérésével, de a tanulmány eredményeit nem vették figyelembe. Mit váltunk a következő öt évben? Hát az egyeztetés nem érte el a céljait, láthattuk, hogy ez egy nagy manipuláció, és csak rontja az életminőségünket. Az európai közösség hogyan tud hatékonyan felépni ezen visszaélések ellen? Az advoknár felhívja a bizottságot, hogy dolgozzon ezen témakörökön. Je vous remercie. Je voulais juste ajouter, donc je ne lirai pas la suite, j'ai bien compris. Nem olvasom fel a szövegem további részét. Semmit nem tettek az a javaslatot illetően, hogy ezen terület helyzetét, amely fölött nagyon sok repülőjárat közlekedik, javítsák. Nem. Köszönöm. Most örömmel nyitom meg a kollégák előtt a lehetőséget, hogy hozzászólnak. Lavri úr az első. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, elnézést. Most először a bizottságnak kell, hogy megadjam a szót. Bocsánat. Azt hittem, hogy promóció, hogy előléptettek, és most a bizottság elé kerültem. Nem, nem, sajnos nagyon sok nehéz pozíció van, de hát azt hiszem, hogy itt abban a bizottság előtti helyen nem szeretnék lenni. Jó, akkor most a bizottság kapszol. The situation is... Uh... Köszönöm, csak röviden. A helyzet figyelemmel kísérjük, meggyűjtjük az információt, ahogy tudjuk, nincs cselekvési terv a Sáll reptére vonatkozóan, és volt egy okot vélemény, a francia hatóságok részéről kaptunk információt, most elemezzük. Elég abszurd a helyzet valóban, úgyhogy vizsgáljuk. But now. Most akkor. <laughs> Go ahead, Miss, Monsieur Lebrouille. Parancsoljon, Lebrouille. Köszönöm, elnök asszony. Az első francia petíció, amelyre pótaként ki tudok térni, amelyhez hozzá tudok szólni egy éve. 2009 óta befogadhatónak van nyilvánítva, ez több mint hat éve volt, tehát évről évre foglalkoznak ezzel az ügyel a kollégák. A bizottság, amely most is hozzászólt, nagyon udvarias, Franciaországgal ebben a rövid hozzászólásban, de figyelembe kell vennünk azt, hogy levél követe levelet, és Franciaország egyetlen vállalását sem teljesíti ez ügyben, ami a zajt illeti. Egy utolsó levélben, amelyet 2015. március 30-án kapott a bizottság, megállapítják, hogy Franciaország tájékoztatta a bizottságot arról, hogy 2013. novemberében cselekvési tervet fogadtak el a Roászi Sárdogor repülőtérre, és nyilvános konzultáció folyamatban van 2013-ban. 2015. február közepén azonban a bizottság még mindig nem kapta meg a cselekvési tervet, tehát itt vagy kompetencia probléma van a francia adminisztrációban, vagy direkt nem akarják benyújtani azt a szöveget, amely korlátozó lenne, ami pedig elég levegőminőséget illeti a repülőtér környezetében. A bizottság megállapította, hogy bizonyos mérőállomások 139 esetben napon megállapították, hogy magasabb volt a határérték, és az irányelv 35 napot enged meg. Valenza kolléga és a petíciós szakbizottság is elmondta, hogy a petíciós szakbizottságnak egyrészt az a feladata, hogy megállapítsa, hogy itt most az Európai Uniós jogszabályok alkalmazandóak-e vagy nem. Hogyha igen, akkor azt is meg kell nézni, hogy a, a ö, jogszabályok egyébként alkalmasak-e, de most azt kell megnéznünk, hogy a meglévő jogszabályokat betartják-e a tagállamok. A Franciaország, a francia kormány most vagy játszadozik velünk, és nem fejezi be azt a folyamatot, ami ellenezhető szöveghez vezetne-e, és jogsértési eljáráshoz. A másik dolog pedig a levegő minősége. Itt megállapítjuk, hogy a határértékeket megsértik, és kérem a PETI szakbizottságtól, hogy legyünk a határozottak, és követeljük a tagállamtól és a bizottságtól is, hogy lépjenek. És az Európai Bizottság követeljen Franciaországtól kielégítő választ. Különben a jövő évben, és aztán a következőben, maga a következőben, hogy ugyanezt meg fogjuk állapítani, és nem fog történni semmi. Márpedig van felelősségünk a tag, a, az állampolgártársainkkal kapcsolatban. Ember, Eleonora. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit a kolléga mondott, és a következőt fűzném hozzá. Úgy tűnik számomra, hogy különösen amikor jogsértési eljárásról beszélünk, mégpedig a, körny- a légköri szennyezésre vonatkozóan egyfajta Balázs zajlik az Európai Bizottság között, amely beindítja a vizsgálatot, illetve a tagállam vagy a helyi hatóság elkészíti a terveket, aztán ezen terveket nem tartják, meg a, nem tartják be, a küszöbértékeket folyamatosan meghaladják, és ez az eljárás évekig zajlik, anélkül, hogy bármiféle konkrét megoldásához vezetne az adott problémának a légi közlekedési ágazat fontos és növekvőben lévő ágazat, de ettől függetlenül komolyan kell foglalkoznunk a légköri szennyezés problémájával, és sajnos a tények azt mutatják, illetve azt is láthatjuk, hogy a Volkswagen esete hogyan került napvilágra az elmúlt hónapokban jogszabályokat alkotunk, itt társjogalkotóként az európai intézményekben jogszabályokat alkotunk, és ezen jogszabályokat aztán nem tartják tiszteletben, mert az elmélet és gyakorlat között hatalmas szakadék tátong. Természetesen erőteljesebben kell dolgoznunk ezen kérdéseken, és ez a petíció annak a tanulja, hogy igen sok tennivaló van még ezen témákkal kapcsolatban. Is there anybody else who would like to take the floor? Van még valaki, aki hozzászólna? Noha nincs. Én látom a dolgot, nyitva kell hagyni abszolút a petíciót. Küldtünk egy levelet a francia hatóságnak nemrég, erre a válasz nem volt kielégítő. különösen a cselekvési tervet illetően, meg a közkonzultációt illetően, a Dögó reptérre vonatkozóan. Meg kell kérjük a bizottságot, hogy gyorsítsa föl a felelősségre, Franciaország felelősségre vonatkozó megállapításainak meghozatalát. Az, hogy nem válaszolnak, az nem kielégítő, ugye? Különösen a már működő irányelvnek való megfelelés ügyében. Nem akarunk olyan eljárást, hogy szabálysértési eljárás induljon, holott a franciaország nem válaszol, akkor ez fenyeget. Hiszen feltettünk egy kérdést, ezt javasolnám. Kevés kollega, aki még nem utazott haza, és mintha bólogatna. Akkor így csináljuk? Csináljuk. Akkor menjünk vissza a 14-es számú petícióra, amelyet nem, 13-as számú, bocsánat. 1738 Comitato contro dell'ambimento della poro di Ampugnano Siena reptér, Sienai reptér magyarán, a éjszakai repülés tilalmára vonatkozóan, illetve 2355-ös amely a légköré zaj terhelést tövideni az állampolgárokat. A petíció benyújtója nincs itt, de a bizottság itt van, megadom neki a szót. We don't have anything to add on the subject. Nincs hozzáfűzni valónk a témához. Siena kiesik a két irányelv hatája alól, mert 50 ezer, az 50 ezeres mozgás hát, utasforgalom határ alatt van. Van itt egy belga reptér is, szintén 2013-as keltezésű, az EU szerte érvényesül éjszakai repülési tilalom hozzászólhatnak. Hát ha nem kell, nem, akarnak, nem akarnak, nem kell. Beszéltünk már a tiltásról. No akkor megnyitom a vitát a képviselők előtt. Akik nem, ugyan, nem számosak ugyan, de azért segítsenek. Hát, hogy haladjunk, haladjunk. Egyedül nem tudom megoldani a dolgot. Itt van még egy képviselő. Üdvözlöm. This is a Thursday of Csütörtök délután ez, nagyon sokan utaznak haza. States. Some of them, most of them. Legtöbbjüken, legtöbbjük repülőgéppel. Ez esetben nem éjszakai járattal, hanem délutáni járattal. Now, the floor is open. Megnyitom a vitát. Ki az, aki először? 13-as naprendi pont Na, ha senki nem kér szót, akkor következőt javaslom. Bocsánat, bocsánat, ha megengedik. Nem igazából. Az envének és a talamnak küldjük el, lezárjuk a petíciót, ennyit tehetünk. Hallottuk a bizottságtól, nagyon őszintén elmondták, hogy vagy megkapják a végén az összefoglalóban a szót. Fine. Then we go to item... 16-os napberendi pont. 0169 2007-es. Átrepülés a Madrid Barajas reptér térségében. És a 2688. 688 amely az alacsony repülőjár, alacsony repülőgépek zajáról szól Colmenar Viejo Madrid térségében. Benyújtó nincs itt, bizottság kíván szólni. Gyorsan csak. Nem változott a helyzet. Válaszunk ugyanaz, mint a Sardegol reptér esetében. Várjuk a hatóságok válaszát cselekvéstervet illetően. Mind a kettőben ez van. A Madrid Barajasra is igaz ez. Uh, Barajas, uh, Barajas, a Barajas reptér kapcsán az első elemzés elkészült, úgy tűnik, hogy légi közlekedési igazgatási kérdésről van szó, légtér használatának korlátozására nem vonatkozik a vonatkozó rendelet. Fine. So... Jó. Az a javaslatom. Várjuk több információ befutását a spanyol hatóságoktól, és akkor ez menjen a bizottságnak, azon szabályok és eljárások ügyében, amelyek vonatkozósak, és az Európai Bizottság visszatér a titkársághoz ezzel a kérdéssel kapcsolatban mi is lehet. Akkor ez így lehet? Nagyszerű. Haladunk. 17-es. 012 1707 2014 környezetvédelmi jogsértés a Bergomói reptér térségében Olaszországban, illetve a 18-13-as petíció 2014-ből ugyanezen témában. Itt a benyújtó, Szilvia Arzuffi, neki is megadom a szót. Grazie. In qualità... Köszönöm. A Polonyola per szó a futuro szervezet nevében köszönetet mondok ennek a szakbizottságnak, hogy lehetőséget ad a következő bemutatására. A szervezetünk Európához fordult, hogy az olasz, mivel az olasz hatóságok nem teljesítették védelmi feladatukat. Évek óta kérjük a törvények, jogaink tiszteletben tartását, de semmi nem változott. Bergamo város egyik teljes negyede 7000 lakossal és 5 iskolával, 2000 diákkal egy a megengedett határokon túlnövő repülőtér áldozatává vált. A repülőtér fejlesztése kapcsolódik a Ryanair járatainak sokasodásához, a forgalom több mint 80%-át ezek, te, ezek ajánlatok teszik ki. Úgy tűnik, hogy az a légitárság, amely jelen eljárás folyik adójog, szabályok megsértése miatt Olaszországban, különböző formákban támogatásokat vagy könnyítéseket kap, ahogyan nyilvános ülésen is elismerte ezt, akkoriban, az a város akkori polgármestere. Tekintettel arra, hogy a repülőtér üzemeltető társaság főleg állami tőkével bír, azt kérjük, hogy az esetleges támogatásokat lehet-e jogellenes állami támogatásnak minősíteni. 2003-ban a Devia rendelet engedélyezte az Orio szériói repülőter fejlesztését azzal a feltétellel, hogy megőrződik a kényes egyensúly a terület és a repülőtér között, mely csupán három kilométerre van a városközponttól, és két kilométerre a mi lakónegyüdünktől. Minden előírást azonban figyelmen kívül hagyta 2015. decemberében már majdnem 80 ezer éves járat van. Noha 65 ezer volt a korlátozás. 10 millió utas fordul meg ezen a repülőtéren. A globális korlát 6 ezer 6 millió 700 ezer fölött volt árukra és utasokra vonatkozóan miniszteri dekrétum értelmében. Az engedélyezés értelmében a légi közlekedést főleg kelet felé kellett volna fejleszteni a kevésbé sűrűn lakott, és nem pedig a nyugati, a város felé első részeken. A mi lakónegyedünk felett nem lett volna szabad, hogy közlekedjenek repülőgépek, a nyugatot használják főleg a felszállásokra, és 2009 óta, anélkül, hogy az érdeket polgárokkal konzultáltak volna, teljes mértékben repülnek a mi lakónegyedünk fölött alacsony magasságban. Ez 7000 lakos számára jelent sős kockázatot, és 2000 tanuló számára. Iskolák egyáltalán nem lehetnének a repülőgépek felszállási területe alatt. 2010-ben a repülőtéri tanács, amikor a zajterhelésről szólt, akkor a mi negyedünket Bergamo egyedüli negyedeként olyan területnek minősítette, ahol 55 decibeles határértéket szabott meg, és 75 decibelig emelte a megengedett zajterülés határát. Ezt úgy engedélyezték, hogy bármiféle eljárás beindítottak volna, nem tartották tiszteletben az európai és olasz idevágó jogszabályokat, amelyek előirányozzák a polgárok részvételét, amikor olyan döntésekről van szó, amelyeknek erős környezeti kihatásuk van. Bergamói államügyészség nem foglalkozott a kérésünkkel. Két eljárást megnyertünk a Lombardiai Regionális Bíróságon és az Államtanácson, amely ezt a repülőtéri zóna kijelölést semmisé nyilvánította. Ugyanakkor a mi lakónegyedünk továbbra is folyamatosan a repülőgépek légifolyósója alatt van, ez zajszinttel a megengedethez képest ezen kívül jelezzük, hogy a zaj készülékek egyáltalán nem a jelenlegi légifolyosoknak felelnek meg, és az általuk szolgáltatott adatokat ugyanaz a repülőtér kezelő társaság, a szakbok kezel, illetve szolgáltatja. Tehát itt az ellenőrző az saját magát ellenőrzi. Egy másik jogsértésre került sor 2015. júliusában, amikor is a repülőtéri bizottság, amelyet az elnök, elnököl, nem járult hozzá a légifolyosók megváltoztatásához, és nem adott lehetőséget a polgároknak és szervezeteknek, hogy kifejezzék az irányú véleményüket. Azt szeretnénk, hogy Európa megerősítse az egészségvédelem és a környezetvédelem elsődleges értékeit, amelyeket nem lehet feláldozni a gazdasági érdekek oltárán, különösen akkor, amikor ezen érdekek torzulásos formában jelennek meg az egységes piac szempontjából. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólását ehhez a vitához a bizottságnak is lehetősége van részt venni a vitában, meg is adom önöknek a szót, ha kívánnak hozzászólni. Jó napot kívánok! Miután több különböző pontot vetett fel a petíció benyújtója, szeretném röviden világosá tenni a főpontokat. Ami az IAE irányelvet illeti, a 2011-92-est, hogyha a légi közlekedés növekedése, vagy a leszállási útvonal, felszállási útvonal megváltoztatása nem jár építkezési munkával a föld felszínen. Akkor ezeket a változtatásokat az irányelv hatája alá nem tudjuk tartozónak venni. Tehát nem kell környezetvédelmi hatástanulmányt készíteni, és a közvélemény részvétele ezért nem kötelező. A 2010 per 1 per 42-es irányelv tekintetében, ami az akusztikai zónákat illeti, kell, hogy legyen egy terv, tehát ezáltal az irányelv hatája alá eshet a dolog, de mivel ezt az akusztikai térképet érvénytelenítette a helyi adminisztratív bíróság, és ezt a második bíróság is megerősítette ezt a döntést, ebben az aspektusban szerintünk nincs szükség további lépések meghozására, mert a nemzeti hatóságok már megtették a szükséges lépéseket. Ami az, irány, az a irányelvet illeti, a 2002 per 49, a Olaszország elleni jogsértési eljárás már folyamatban van, az akcióterveket és a zajhálókat érinti ez az eljárás, és a bergámói repülőtérre is vonatkozik ez az eljárás. Végül, ami a 2008 per 50-es levegőminőségi irányelvet illeti, az Európai Bizottság szintén ö, jogsértési eljárást indított a nitrogén-dioxid értékek nagyon magas mi volt a miatt, és Bergámóra is vonatkozik az irányelv. És még egy utolsó pont, amit szeretnék megemlíteni, a bizottság vizsgálja a PM10 előfordulását, és a, ez a kezdeményezés is lefedi a bergámoi esetet. Elnök, akkor ahogy látják, néha beindulnak a dolgok, mégpedig egész gyorsan. Két jogsértési eljárásunk van, két lezárt és további fennálló bírósági eljárások. Mi is nyitva tartjuk a petíciót addig, amíg ezek le nem zárulnak, és tudunk az olasz állandó képviseletnek levelet küldeni, tájékoztatandó őket arról, hogy nyomon követjük ezt az esetet, és várjuk azt, hogy mi lesz az eredménye a kötelezettségszegési eljárásnak. Ezt tehetjük. Most Gárdini asszonynak adom meg a szót, és akkor talán le tudjuk zárni ezt a pontot. Köszönöm. Csupán egy uh, információt szeretnék hozzátenni, amely talán segíthet némileg a jogos elvárás illetően ezen ö, személyeknek, akik ö, sokak nevében ugye ezt a petíciót képviselik. Itt egy új fejlesztési tervről van szó ezen repülőtér esetében, és az európai és olasz jogszabályok értelmében újabb környezeti hatástanulmányra lesz szükség, és ugye naprakész adatokkal kell ezt majd megtenni, remélhetőleg ez segít majd a helyzet javításában. Nem úgy tűnik, hogy a petíciót benyújtók pessimistának mutatkoznak, nem halljuk a mikrofonon kívüli hozzászólást. Azt kérdezték a petíciót benyújtók, hogy felszólalhatnak-e. Tehát a repülőtér rövidesen benyújtja majd ezt a fejlesztési tervet, és új környezeti hatástanulmányt készítenek, remélhetőleg ez az európai és olasz jogszabályok értelmében történik majd, és esetlegesen segíthet néhány probléma megoldásában, de ők azt mondják, hogy pessimisták, és nem tudják, hogy felszólalhatnak-e. Akkor itt tennék hozzá, hogy persze figyelmeztük, amit mondott, leegyeztük, és bekerül abba a levélbe, amit az olasz hatóságoknak kiküldünk. Ezt talán kicsit nagyobb nyomást gyakorol majd rájuk. Látom, egyetértenek velem ebben a dologban. Akkor lehet így? Nagyszerű. Nagyszerű. Így járunk el. Persze ez még nyitvaló bírósági ügy, úgyhogy meglátjuk, hova jutunk vele és persze megkeresik az olasz hatóságokat is ebben az ügyben. És lépjünk tovább a következő 0112-es 2015-ös Roberto Barca Rulli légiközlekedés ö, szennyezési terhelések Csampino reptér térségében. A petíció benyújtó itt van, megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Szeret... Petíteni tudunk? Eh, Nos, szeretném, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Csampinói repülőtér amelyre vonatkozóan a Csampinói repülőtér környezeti kárai csökkentő szervezet nevében itt bemutatom a petíciót. Ez az olasz állam tulajdonában van, és EU-s járatok szállnak itt le. 13 éve a jogszabályokon kívül, törvényen kívül működik ez a repülőtér. Nagyon erőteljesen növekedett 2002-től a légiforgalom itt és mindezt úgy tették, hogy nem tartották be a VIA, illetve VASZ irányelvet és a, az olasz jogszabályokat, a zajterhelést, illetve Csampino az egyik legrégebbi polgári repülőtér a világon. Olyan repülőtér ez, amely mindig csak egymillió utasforgalmat bonyolított le évente. 2002-től néhány év alatt 1 milliós utasforgalomtól 5 milliós utasforgalomig növekedett a forgalom. Tehát 500, 500 százalékkal növekedett a forgalom. Nem csupán utasforgalmat bonyolít ez a repülőtér, hanem a polgári védelem, a légimentés, katonai légiforgalom lebonyolítója is. Ezen repülőterek 550 méterre szállnak le Csampino város házaitól, tehát a ö, leszálló pálya 550 méterre van ezen házaktól. És ez nem a forgalom növekedése óta van így, hanem ez száz éve így van. Tehát Csampino városa 550 méterre van a leszálló pályától. A repülőgépek, amelyek fel és leszállnak Csampino repülőteréről, Mm, alacsony magasságon repülnek el a Lapjantika Nemzeti Park fölött. Ez rendkívül fontos nemzeti park történelmi és környezetvédelmi szempontból a római ókor számos műemléke helyezkedik el ezen a nemzeti parkban. Ezen kívül a repülőgépek alacsonyan repülnek el Róma déli városrésze fölött, ahol 400 ezer lakos él. Tehát Marino, Ciampino és Róma déli város része lakosait érinti. Ez 500 ezer lakos, 800 ezer lakosról van szó itt összességében. Az Európai Bizottságtól kértük a jogsértési eljárás megnyitását, amely jelenleg nyitott EU pilot eljárás a Csampinói repülőtérrel szemben. Az olasz hatóságok, amelyeket az ENA képvisel, a polgári repülésügyi olasz hatóság kötelezettséget vállalt. Ezen kötelezettségek az ex környezeti hatásvizsgálat, hogy a 2002 óta beállt hatásokat vizsgálja, amikor a forgalom növekedése, illetve a repülőtéri struktúrák bővítése értelmében kötelező lett volna ezen irányelvek rendelkezésének betartása. Ezen dokumentumokat a nyilvánosság szemmel is hozzáférhetővé teszik majd. És egy masterplant is készítenek egy City Airport vonatkozásában. Csak néhány nappal ezelőtt az olasz hatóság megindította a masterplannal a környezeti hatásértékelést, de nem tette meg azt, amit az Európai Bizottságnak ígért. A repülőtér nem lesz egy City Airport, hanem egy másodlagos, egy secondary airport, aminek nincs különleges kötele, környezeti kötelezettsége. A nyilvánosság hozzáférését korlátozták. Ez a környezeti hatásértékelés ellentétben a hasonló értékelésekkel nem a rendes törvény értelmében történik, hanem egy speciális, speciális törvény értelmében, és ez 30 napra korlátozza a nyilvánosság hozzáférését 60 nap helyett ezen dokumentumokhoz. Ezen kívül a környezeti hatás értékelés típusa nem teljes körül lesz, hanem csupán korlátozott azon speciális törvény értelmében, amit a, itt alkalmaznak. A sok hazugság közül ez csupán az utolsó, amivel a nemzeti olasz hatóságok éltek. Itt ugye elhangzott, hogy Viterbóban, Láció tartomány egy másik városában hoznak létre repülőteret, hogy kiváltsák a Csampinói repülőteret. Aztán elhangzott, ez 2011-ben volt, 2012-ben azt mondták, hogy nem Viterbóban lesz ez a repülőtér, hanem a Fiumicinói repülőtérre irányítják át a légiforgalmat, illetve a beruházásokat. Ebben az évben megindult a VIA eljárás, és most már nem City Airport lesz ebből a mi repülőterünkből, hanem egy másodlagos repülőtér. Felszólítom a petíciós szakbizottságot és az Európai Bizottságot tekintettel arra, hogy itt jelen vannak, hogy lépjenek fel az olasz hatóságokkal szemben, mert az olasz állam repülőterén tiszteletben kell tartani az olasz és európai jogszabályokat, biztosítani kell a polgárok egészségének védelmét és a polgárok dokumentumokhoz való hozzáférését. Köszönöm. Thank you. Would the commission... Köszönöm. A bizottság kíván hozzászólni? Valóban, ahogy a petíció benyújtója is említette, van egy kísérleti vizsgálati eljárásunk, kértük a világosabb információkat az olasz hatóságoktól, és pár nappal ezelőtt egy új IAE eljárást indítottunk ezen repülőtér részére. A korábbi bizottság által megkapott válaszban az olasz hatóságok kötelezettséget vállaltak, hogy a múltban végzett munkákat is lefedik, és szeretném megragadni a lehetőséget, hogy felkérjem a petíció benyújtóját, hogy az összes megfigyelését nyújtsa be a repülőtérrel kapcsolatban a Környezetvédelmi Minisztériumnak, hiszen folyamatban lévő eljárás van, amelynek a megfigyelések benyújtására hagyott határideje december végén jár le, és persze a nemzeti hatóságok tudják a helyszínen megvizsgálni az, a helyzetet, és ők tudnak megfelelő eszközökkel fellépni. Azt is szeretném megemlíteni, hogy van ez a speciális eljárás, ami az irányelvünkkel összhangban van, ezzel az aspektussal kapcsolatban volt egy kötelezettségszegési eljárás, ami az archívumunkban megtalálható. Van egy olasz törvény, amely ezt az eljárást bevezette, és ez az irányelvünkkel harmóniában találtatott. Ami a zaj aspektusokat illeti. A zajt ö, térképek és cselekvési terveknek vonatkozó eljárásoknak való megfelelés nem teljesítése miatt kötelezettségszegési eljárás van Olaszország ellen, és ez a repülőtér is ennek a hatája alá esik. Eleonora Evi kapszót. Nekem tényleg abszurdnak tűnik, hogy egy állami repülőtér, egy olasz repülőtér, a Csempinói repülőtér mindezen évek során, 13 éven keresztül úgy tudott működni, hogy környezeti hatás, hatástanulmány vagy hatásértékelés létezett volna, ahogyan ezt végre kellett volna hajtani. Tehát teljes szabadságban úgy járven el, ahogy óhajt az a hihetetlen, hogy ez a környezeti hatás értékelés egy olyan értékelés, amelyet bizonyos tevékenységek megkezdése előtt kell lefolytatni. Normális esetben ez a környezeti hatás értékelés ezt különböző előírások követik. Most kérdés az, hogy ha 13 évet követően készítenek egy környezeti hatásértekelést, akkor hogyan lehet értékelni, hogy milyen állapotban van a környezet objektív módon? Most nyilvánvalóan előre kell lépni, mindenképp szükség van ezen értékelések elkészítésére, de hihetetlen számomra a közösségi intézmények részéről hogyan lehetséges az, hogy semmiféle kísérlet nem történt itt az ellenőrzésre, az eljárások és határidők betartásának ellenőrzésére, és a hatástanulmány érdemi részének értékelésére. Hát tudjuk, hogy itt szubszidiaritási kérdésekről van szó, a tagállam feladata mindezek elkészítése, de az eljárások és a határidők az Európai Unió hatáskörébe is tartoznak, amelynek fel kell lépnie, hogy tiszteletben tartsák a tagállamok ezeket a jogszabályokat, mely jogszabályokat mi itt ezen intézményekben meghatározunk. Fontos még egy tényt felvetni. Kérdés, hogy van-e itt az olasz képviselet részéről valaki, remélhetőleg van, de úgy tűnik, hogy még sincs itt senki, és ez jelzi, hogy milyen figyelmet, fontosságot tulajdonítanak az olasz hatóságok ennek a petíciónak, ami nekem nagyon jelentősnek tűnik. Remélhetőleg Olaszország a lehető leghamarabb cselekszik majd, megpróbálván megoldani ezt a problémát, amely most már nagyon sok családi életét károsított talán nem látták a szlájdokat, de a repülőtér és a e, házak közötti távolság 550 méter. Tehát itt egy zsebkendőnyi föld területről van szó a város középpontjában, ahogyan a petíciót benyújtó is elmondotta, az Apiantika Park közelében van mindez, tehát itt műemlékekről van szó, és ezeket védeni kellene, nyilvánvaló, hogy ez itt nem történik meg. Remélem tehát, hogy a lehető legtöbbet tudjuk tenni, hogy nyomást gyakoroljunk az olasz hatóságokra, hogy ezen petíció nyitva maradjon, és megtörténjen a minden szükséges lépés, hogy a lehető leghamarabb megoldjuk ezt a problémát. There is no Nincs név címkéje, de minden bizony a kollega, megadom a szót. Igen. Dario Tamburano vagyok, az FDD, az Öcsillagos Mozgalom tagja azon választókörzetben, amely a petíciót benyújtói. Némi hozzáfűzni valóban nem túl sok minden, ahhoz képest, amit Évi kolléga elmondott. Két kérdés van az egyik általános, a másik sajátságosabb jellem, jellegű. Rómában rendkívül évfordulóra kerül majd sor. Nyilvánvalónak tűnik, hogy itt a jog szabálysértés ugye itt mindenképpen fennel, és a polgárokra nehezedő zajterhel is az esemény következtében még romlik majd. Tehát a polgárok számára az utolsó lehetőség Európa beavatkozása, az Európai Unió hitelesség vesztésének veszélye merülhet fel ebben az esetben, és most itt lenne a módja annak, hogy megerősítsük, hogy közel vagyunk a polgárokhoz, korrekt módon járunk el velük szemben. Egyes országokban a legalitás határait meg haladó helyzetekkel van dolgunk. Köszönöm. Of course we do care. Természetesen, hogy nagyon Érdekel bennünket mindez, mindannyian európai állampolgárok vagyunk, mindannyian. Figyelemmel kell legyünk mindannyiunkra. Hogy a bizottság jelezte, folyik vizsgálat a bizottság részéről, és frissíteni kell azt az információt is, amit nemrég tett ki a bizottság, ha jól tudom, és várjuk a bizottság visszajelzését a titkárság felé, a lehető leghamarabb még hozzá. És szeretnék ez ügyben a petíció benyújtójához fordulni, és megismételni azt, amit a bizottság mondott, hogy a tagállami hatóság elé is kell vinni a dolgot, ez is segít majd szerintünk. Ha egyetértenek velünk, akkor nyitva hagyjuk a petíciót, folyik a vizsgálat, és egy nagyon rövid levelet írunk az olasz hatóságoknak, melyben azt kérjük, hogy tisztázzák ezeket az ügyeket. Meg kell mondjam, hogy voltak olyan esetek, amikor a, bizottság, a szakbizottságunknak küldött egyetlen levél bizony alapvető változást hozott. Nem azért mondom, hogy nyugtatgassam önöket, hanem valóban olyan munkamodell lesz, amely működik. Ha a csatóságok tudják, hogy vizsgálódunk, másképp viselkednek. Persze nyilvánosság kell tenni hogy a sajtó is megkapja, ez így működik, higgyék el. Akkor ez így elfogadható? Köszönöm. És akkor most nagyon hosszú a lista, a petíció benyújtók listája. Mindegyik két percet kap, nem többet, mert aztán tovább kell menni. Susan Jéger először, vagy valamelyikük kérem, ragadja magához a szót. Very much, uh, Köszönöm. John Stewart vagyok. Susan kollégája vagyok. Szeretném is megköszönni azt, hogy a többi igazgatóságnak is elküldi a petíciót, ez már segít bennünket. Itt a gond azért abban rejlik, hogy lehet, hogy az adó ugye senki sem fog foglalkozni. Mert hogy helyesen mondotta, lehet, hogy nem sérti ugyan most az irányelv rendelkezéseit, ám az egyes tagállamok nagyon, kevés, nagyon haboznak abban, hogy bevezessenek adót például a saját tagállamokban az üzemanyagra, mert úgy érzik, hogy, hogy nem lesznek továbbá cégeik versenyképesek a légitársaság. Úgyhogy valóban fennáll az a veszély, hogy igazából semmi sem történik. Mert a tagállamok nem mernek vele foglalkozni, az EU meg nem tud. Volt itt egy versenyképességi ügyről van szó. Szuzán csak utolsó egy percet kéri. Köszönöm. Köszönöm, én valóban csak azt akartam megkérdezni, hogyan tudnánk részt venni e folyamat jövőjében, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot saját petíciónkkal, nehogy kiszaladjon a kezünkből az egész. Lehetne a végén megkapni a választ, akkor mindenki beszélt már. Egyébként meg szeretném megköszönni mert úgy, érzek, úgy látom, hogy látják, érzékelik a probléma mértékét, léptékét, amely miatt elindult ez a polgári kezdeményezés Európa szerte. Mutatja ez mekkora gondol vagyunk, állunk szemben. Szerintem ezen az üzenetemet önök előtt hagynék. Köszönöm. Manfred Brandt kapja meg a szót. No? Nem kéri? Emmanuel de Taxi. Antoine Villemi. Yes. No, um, je je voulais vous remercier, euh, Madame la Présidente. et aussi Antoine Villemi, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy nyitva hagyták a petíciónkat, és hogy megértik azt, hogy milyen jelentős ez a probléma, és hogy Belgiumtól magyarázatot kértek. Pár túl szó, még egy pár szó. Tényleg három régióból áll Belgium, de a belga föderális állam felelős a légi útvonalakért és az Európai Uniós jogszabályok alkalmazásáért is. És még egy pontosítás a Környezetvédelmi Főigazgatóság felé, aki azt mondta, hogy többféle európai jogszabály van. Igen, ezt tudjuk, és nagyon jól ismerem a 2014-es rendeletet is, de a 2002 ben 49-es irányelv azt mondja ki, hogy ha zaj szinttel kapcsolatos ö, cselekvési terveket kell elfogadni, és Belgium nem tartotta be az erre vonatkozó szabályokat, a belga állam struktúrája is mm, azt mondja, hogy a régiónként egy ellentmondó tervek születtek, és ezért teljes mértékben blokkolódott ennek a cselekvési tervnek a végrehajtása. Ebben ezért a jó irányítás, össz, a jó nemzetközi gyakorlatok összes szabályát folyamatosan megsértjük, nem tudjuk a város közepe fölött elrepülő repülőgépeket más irányba terelni, más tagállamokkal ellentétben elmondhatom, hogy mi itt vagyunk az Európai Unió szívében, az európai intézmények itt találhatnak, találhatóak, és ezért rendkívül sajnálatos, de mégis arra kell kérnem a bizottságot, hogy kötelezettség szegési eljárást indítson Belgium ellen. Lökont asszony két percben kapszott. Jó, 30 másodperc lesz, köszönöm szépen. Megállapítom, hogy Franciaország ismét nem állt a helyzet magaslatán, és sikerült megerősíteni a párizsi delegáció által is azt, amit mondtunk, a környezetvédelmi miniszter is ellátogatott hozzánk, és egész egyszerűen semmit nem mondott. Azt mondta, hogy jó, hát majd javaslatokat fog ö, megfogalmazni, de ez nem történt meg. Elengedhetetlen, hogy nyitva maradjon a petíció, nagyon örülök ennek, és bizonyára az Európai Bizottság fel fog lépni a kormányunk ellen, hiszen az kötelezettség szegést követett el. Szilvia Árt Szofi következik. Köszönöm. A szervezet egyik tagja, Gabriela Pesses hozzászólat. Igen, köszönöm. Köszönöm. Meg akarjuk erősíteni azt, amit Tamburano úr elmondott. Azért fordultunk Európához, mert a kérelmünkkel mindenféle olasz hatósághoz fordultunk, de semmit nem értünk el a köztársaság elnöke, a miniszterelnök, környezetvédelmi miniszter, közlekedési miniszter, nagyon hosszú lenne a lista, semmi nem változott. Megnyertünk bírósági eljárásokat, súlyos párköltségeket fizetünk, semmi nem változott. Tehát egy új FPS-et fognak itt kialakítani, de félünk, hogy még terjeszkedik ez a repülőtér. Az előírások nagy részét nem tartották tiszteletben, mire is jó tehát mindez. Minden határon átléptek, és még mindig arról beszélnek, hogy fejleszteni óhatják azt a repülőteret, ami eredetileg nagyon kicsi volt. City Airport dimenziója kellene, hogy legyen, és most a harmadik legnagyobb Olaszországban. Ezen túlmenően az észszerűtlenséggel mindennek abból is adódik, hogy 50 kilométerre van egy repülőtér, amit nem is használnak, ez a Mont Montichiari repülőtér, és aminek szinte semmiféle környezeti hatása nincsen. Tehát a nemzeti vagy Lombard repülőtéri terv számunkra teljes mértékben érthetetlen. Az egyetlen dolog, amit tudunk, az az, hogy ha Európa beavatkozik, bizonyosan elérünk valami többet, mint a semmi, amit eddig elértünk, amikor az összes olasz hatóságot megkerestük ebben az ügyben. Köszönöm. That's the voice of a true... Egy igazi európai hangját hallottuk higgyel, örömmel hallottam. Ezzel lezárjuk a repülőterekre vonatkozó és a szennyezésre vonatkozó napirendi pontokat. De még egy felszólalót elfelejtettem, Robás Dobárkáról parancsoljon. Köszönöm. Köszönetet mondok a bizottságnak, hogy érdeklődik az ügyünk iránt és nyitva tartja a petíciónkat. Köszönetet mondok az Európai Bizottságnak is, hogy nyitva tartja a jogsértési eljárást. Még akkor is, ha úgy vélem, hogy a tovább utasítása a nemzeti hatóságok felé ennek az ügynek Olaszország felé, ahogyan Bergámói kollégánk is elmondta, kevéssé hatékony megoldás. Mi nemzeti bíróságokhoz is fordultunk néhány nappal ezelőtt, 1500 panaszt nyújtottunk be, és továbbra is még benyújtunk panaszokat, kereseteket, de Olaszország ezen ügyekben nem túl hatékony. A lavia eljárás, amely ilyet az ENAK indított, a Nemzeti Hatóság, ezt csupán azért indították be, mert az EU pilóta eljárás nyitva van, csupán azért, mert a petíciós szakbizottság érdeklődést mutatott az ügyünk iránt. Hogyha a petíciós szakbizottság és az Európai Bizottság figyelmet csökken, akkor az olasz hatóságok csupán hazugságokat szülnek. Kérem tehát, hogy az európai érdeklődés maradjon fenn, erre van szüksége Olaszországnak, hogy a jobb európai sztenderdek felé el tudjon mozdulni. Köszönöm. Well, I can... Én a felől biztosíthatom, hogy lejegyeztük nyilatkozatait, nyilatkozataikat, és azt is garantálhatom, hogy nem hiába fordulnak az EU-hoz, és azon belül a petíciós bizonsághoz. Komolyan vesszük a dolgainkat, ám azért a tevékenységünk korlátok közé szorított, a jogszabályok kötnek bennünket, a szubszidiritás elve az európai irányelvek érvénye. E kettő között kell megtalálnunk az egyensúlyt. Mégis úgy gondolom, ma jól csináltuk, amit csináltunk, horizontális eljárásban. Önök, a petíció benyújtői is meghallgathatták egymást, ez is fontos, láthatták a petíciók különféle aspektusait, hogyan kapcsolódnak tehát egyfajta horizontális módszertan is megvalósult. És hát az, hogy benyújtjuk a TRAN meg az ENDI bizottságoknak ezeket, egy kísérő levéllel, amelyel bemutatjuk, mennyire érdeklődnek az állampolgárok ezre, milyen számok mutatják ezt. Meg a környezetvédelmi zavarokat, amelyeket mindez okoz, ezekről nem szab, és nem szabad megfeledkezni az emberi szenvedésről sem, amelyet mindannyian kifejeztek. Nos, mindezek fényében volt értelme mindennek, köszönöm, hogy eljöttek, hogy idáig utaztak Brüsszelbe. A nap önökre sütött, mikor megjöttek, most meg este van, most nem süt. De mi továbbra is figyelemmel kísérjük ügyüket, és persze mindig kapcsolatba léphetnek a Peti titkárságával, nyomon követve, hol áll az ügyük, mi történt vele, vannak-e hasonló ügyek befutóban. Kérem, kapcsolat, maradjanak kapcsolatban velünk és az ügyükkel, mi pedig megteszünk mindent annak érdekében, hogy önökkel kapcsolatban legyünk, és tájékoztassuk önöket. Tehát mindennyiuknak akik a repterekkel kapcsolatos petíciókat benyújtották, üdvözlöm Önöket, jó utat kívánok, és sok sikert. Most meg megyünk tovább. Egy teljesen más témát érintő petíciókkal. 23 48 2013 a német százországbeli farkas populáció védelme tárgyában. Adolf Wittur itt van? Öröm adom meg önnek a szót, parancsoljon. Mikrofon nélkül. Could you please use the microphone? Nem kapcsolja be a mikrofonját. Im Namen, im Namen äh, der Kreisjägerschaften Ostsachsen. A kelet-szászországi äh, äh, körzeti vadásztárság nevében a farkas akciócsoport tagjaként köszönetet mondok önöknek, hogy ezt a témát ma tárgyaljuk. Végre először az a benyomásom, hogy a vadászpolitikai kérdéseket az érintettek bevonásával lehet tárgyalni. A korábbi tapasztalatok sajnos azt mutatták, hogy nem mindig ütközünk nyitott fülekre. A petíciónk benyújtása óta az Európai Parlamenthez a tavalyi évben a fargasállomány növekedése Németországban folytatódott. Ez az EU természetvédelmi irányelveinek világos sikere, ezt szeretném kiemelni. Hangsúlyozni szeretném, hogy az a kifejezett véleményünk, hogy a farkasok, mint az összes állat joggal rendelkeznek ahhoz, hogy életképes populációkban éljenek, és az emberrel együtt az ökoszisztéma részeként létezzenek. Azonban a siker súlyos konfliktusokat is rejteget, a haszonállattartó fogyasztók állandó veszteségeket panaszolnak fel a legeltetett állatokat illetően. Egyre több patásállat, vadállat esetében vannak veszteségek, a szarvas állomány esetében, a muflon állomány esetében kell ilyen veszteségeket megállapítaniuk a vadászoknak a farkasok által, és mindez a biodiverzitást fenyegeti. A személyes szabadságot is korlátozza mindez, hiszen a farkasok által lakott területeken a megkérdezettek egyharmada fél a természetben sétákat tenni, és a farkasok kezelésének állami költségei, valamint a farkas veszély ártalmatlanak való beállítása szintén káros. A célunk az, hogy egy megváltozott kezeléssel létrehozni a lakosság elfogadását ezen állatfa, illetve a természetvédelmi kötelezettségek között egyfajta egyensúlyt létrehozzunk. A kontrollálatlan farkas védelem, vagy teljes védelmen ezen ragadozónak nem lehet a helyes megoldás Németországban a nemzetközi egyezményekkel összhangban kell a farkasállományt szabályozni. A farkasok Európában már nem veszélyeztetettek, hiszen a természetben több mint tízzer farkas él, illetve a természetvédelmi szervezetek szerint már 2004-ben a farkas már akkor sem volt veszélyeztetett állatfaj. A farkas populációk megfelelő állományával eh, adottak az állományszabályozás természetvédelmi alapjai. A lengyel 2013-as eh, kutatási eredmények szerint, valamint a Zenkenberg intézet, eh, illetve az Árhuszi Egyetem kutatásai szerint a német, illetve a nyugat-lengyelországban élő farkas populáció között egy állandó vándorlás genetikai csere zajlik. A genetikai összekapcsolódás bizonyítéka tehát remélhetőleg meghallgatásra talál a képviselők körében is, és meghallgatják a véleményünket, mint a természetvédelem mellett elkötelezett vadászokét. A petíciónkkal a kelet szászországi vadászok azt akarjuk szorgalmazni, hogy a természetvédelmi Listad négyes mellékletéről a farkasokat helyezik át az ötödik mellékletbe. A farkas állományt mindenképpen szociálisan fenntartható módon kell kezelni. A farkas ragadozó és betegség terjesztő is nem lehet tehát általánosan elfogadni a jelenlétét. Életképes populációban élhetnek természetesen a farkasok is, mint az állatvilág más részei egy tudományosan megalapozott határokon átnyúló és populációhoz kapcsolódó kezelését óhajtjuk ennek az állatfajnak. Mindenféleképpen a keletkezett konfliktusokat meg kell oldani a valamennyi részvét, résztvevő közötti párbeszéd révén. Fontos tehát a párbeszéd, az együttműködés és a tapasztalatcsere helyi nemzeti és magasabb szinteken, hogy a farkas és az emberek között felmerült konfliktusokat megoldjuk. Itt hivatkoznék a Dresdában elfogadott dokumentumra is, amely a farkasokra vonatkozik, és ezt ebben az évben, júniusban fogadták el. Thank you very much. I give the floor. Köszönöm szépen. A bizottságnak adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az az előzetes megjegyzéssel szeretném kezdeni, hiszen ez a petíció és a következők is mutatják, hogy mekkora kihívást jelent ma a nagy ragadozók populációjának a megóvása általánosságban. Szeretném elismételni, hogy a mi az EU-s jogszabályalkotási szempontból a nagy ragadozók köztük a farkasok is az európai biodiverzitási örökség részei és az európai ökoszisztémák részei fontos szerepet játszanak az ökoszisztémák működésében. Ez a relatíve új fejlemény, hogy sikerült a populációkat fellendíteni ismét. Európában, a nagy ragadozók körében óriási siker. Ugyanakkor a bizottság tisztában van azzal is, hogy ennek a konkrét farkasnak a visszatérése olyan területekre, ahol nagyon hosszú időn keresztül nem fordult elő, évtizedeken vagy akár száz éven keresztül nem látták, például Németországban, ezt a visszatérést konfliktusok kísérik konfliktusok például a tenyésztett állatok állományának a csökkenése miatt, verseny vagy vélt verseny a választás a vadászattal, például a vadisznók vagy szarvasok vadászatával kapcsolatban, a helyi emberek gyakran félnek, féltik a saját személyes biztonságukat. Ez azt hiszem, hogy inkább a medvék esetében probléma. Ezért aztán el kell ismernünk ezt a problémát, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezeket a konfliktusokat minimalizáljuk, és a farkasok közvélemény általi elfogadottságát növeljük, hiszen ez jogos érteke a vidéken élő embereknek is. Az egyik pont, amit ez a petíció felvet, éppen a tenyésztett állatokban okozott kárt érinti. El kell mondanom, hogy a bizottság nem kap konzisztens információt a tagállamoktól az ilyen jellegű pusztítást az állatok pusztulását illetően, mert nem kötelesek a tagállamok ilyen információt benyújtani, de Németországgal kapcsolatban vannak adataink, mert néhány évvel ezelőtt megrendeltünk egy tanulmányt, amit vezető európai szakértők és tudósok végeztek el a nagy ragadozókról, és ez szerint, a tanulmány szerint azt láttuk, hogy Németországban relatíve alacsonyak például más országokhoz, szomszédos országokhoz képest a károk, amiket a tenyésztett állatokban okoznak a ragadozók. 2011-ben 225 háziállat pusztult el, főleg birkákról van szó, ennyit eltettek áldozatul a farkasok. Azt is tudjuk, hogy Németországban az ilyen vesztenségeket a közhatóságok kompenzálják, kártérítést fizetnek, és azt is tudjuk, hogy Németországban a hatóságok felállítottak egy olyan rendszert, amivel védelmi és megelőzési intézkedéseket támogatnak. Például elektromos kerítéseket, villanypásztorokat, juhász kutyák alkalmazását támogatják. Azt is tudjuk, hogy Németország, különösen az érintett tartományok Európai Uniós alapokat használnak fel az ilyen védekező és megelőző intézkedések finanszírozására. Például a Szászország és Brandenburgi vidékfejlesztési programokból ilyen pásztorkutyákat és villanypásztorokat támogatnak. És még egy kommentár a németországi falkasokkal kapcsolatban. A német hatóságok által benyújtott adatok alapján nagyon kicsi és veszélyeztetett populációról beszélhetünk, amely nincs kedvező állapotban a megmaradását illetően. A nemrégi felmérések szerint a vonatkozó irányelvek értelmében elvégzett tanulmányok azt mutatják, hogy 39 farkasról van szó. Egy másik forrás, amely 2011-12-es adatokat vesz figyelembe, 43 felnőtt állatról beszél. Tehát nem nagy populációról van szó, ami könnyen felmaradna. Ez egy kicsi és veszélyeztetett populáció. A az irányelv értelmében szigorú védettséget élveznek, tehát tilos vadászni rájuk a habitat irányelv értelmében, de egy tagállam derogációt adhat még ilyen esetben is. Azokban a konkrét körülményekben, amelyeket az irányelv körülír és abban az esetben, hogyha ez nem esse alá azt, hogy sikerült végre elérni a kedvező ö, populációs méretet. A petíció benyújtója azt kérte, hogy jogszabályt változtassunk, és a farkasok jogi státuszát változtassuk meg Németországban. Szerinte a négyesből az ötös mellékletbe kéne átcsoportosítani a farkasokat, és ez megengedni a vadászatukat. Az Európai Bizottság ezt nem szeretné megengedni, és egyébként sem tervezi azt, hogy módosítja a habitat irányelv mellékleteinek a tartalmát. Köszönöm. Open megnyitom a vitát képviselőtársaim előtt. Parancsoljon. Jag vill börja med att säga att jag är glad att kommissionen inte vill ändra... Nos, örülök annak, amit a bizottság mondott, hogy nem akarja megváltoztatni ezt az irányelvet. Én egy olyan területen élek Svédországban, ahol medvék és farkasok is élnek, mégpedig többen, mint az ország többi részén. A farkasokra és a medvékre való vadászat egy nagyon jó üzlet, de azt hiszem, hogy nincs szükség az irányelv megváltoztatására. Azt hiszem, hogy itt a vita főleg arra irányul, hogy meg kell védeni ezeket az állatpopulációkat. Persze sok ember fél a farkasoktól, nem szoktak hozzá a farkasok jelenlétihez, és aztán itt szó esik a természetvédelemről és a haszonállatok védelméről is például. Azonban vannak eszközök a kezünkben, elektromos kerítések, vagy kártérítés azok szemére, akiknek a haszonállatait a farkasok széttépték, tehát alapvetően itt a helyzet más, mint kezdetekben volt. Ahol én élek, ott az a helyzet, hogy A farkas egy olyan állat, ami a rén szarvasra vadászik, és ez egyfajta konkurenciát jelent a rénszarvasra vadászuk számára, és ez a probléma. Nos, itt vannak olyanok, akik vadásznak, de készek kell, hogy legyünk arra is, hogy más állatokat is más állatokat is ahhoz segítsünk, hogy ezen a területen élünk, éljenek, nem csak a farkasokat, hanem a ö, rénszarvasokat. Van, aki inkább a rénszarvasokat védené, de ö, aki a rénszarvasokat védni, hasonlóképpen védenie kell a farkasokat is nincs akkor farkas farkasállomány, amely indokolna az intézkedés, a rendelkezés megváltoztatását. Házi Kampasz, the floor before you. Bocsánat, elértettem Házi Kampasz, hogy kérdezett a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a petícióben nyújtóinak fáradalmaikat. Nagy jelentősége van ennek a témának, és fontos, hogy, hogy gondoljunk a farkas állományra és helyén való az is, hogy Európai Uniós intézmények napirendre tűzik ezt. Az is fontos, hogy a farkasok, belássuk, hogy a farkas elemi része a természeti a természetnek Európában, eltűntek élőhelyükről, a, a közlekedés és a mezőgazdaság elragadta a területeiket, ahol élőhelyük volt korábban több csodának nevezhetjük azt, hogy a farkasok nem pusztultak ki teljes mértékben még Európában. Örüljünk annak, hogy van farkas, és az, hogy terjed a farkas, új élethelyeket talál, azt feltétlenül támogatni kell. És egyszerűbbé kell, könnyebbé kell tenni a farkasok életét, úgymond, ennek az állománynak. Svédországban, Finnországban, Németországban, Franciaországban ö, feltűnt a farkas ott is, ahol évtizedek óta eltűnt már. Hollandiában is előfordul egy-egy farkas olykor, néhány hónappal ezelőtt, a Groningeni régióban, ahol én élek. Nagyon sokan úgy reagáltak, hogy nem, nem beszél. Nem, nem, nem, rájöttek, hogy nem, nem agresszív, nem támad meg gyerekeket. És miért támadna meg egy farkas egy embert? nem agresszív az állat, hogyha nem fenyegetik, nem, nem jelentenek veszélyt, nem esznek kislányokat, mint piroska mesében. Tehát ezt a szindrómát, ezt a félelem ezt le kell győzni. És az, hogyha vadásznak a farkasok nyúra vagy egyéb állatokra, a vadon elő állatokat is elhetnek, és persze házállatot is elejthetnek, ám a gazdáknak kell megvédeni az állataikat. És hát vannak más veszélyek is, amelyek fenyegetik az állatállományt, természeti veszedelmek, nem csak a farkas az. A politikusoknak is végig kell gondolnia a felelősségüket a populáció állomány védelmében. Nem elég csak a vadászokra bízni meg kell azok a standard módszerek, amelyek monitoringgal, figyelemmel kísérik az állomány mozgását, fejlődését, vizsgálatokat, kutatásokat kell végezni, és ennek keretében nagyon sok érdekes tudományos eredmény született, mint ahogy Szlovéniában most friss tanulmányok is bizonyítják ezt. És az erőteljes természeti környezet, a jó élőhely, fontos mindegyünk számára, és ebben szerepelhet a farkas is. A habitát irányelvet semmiképp sem szabad gyengíteni, sőt erősíteni kell, annak ötös melléklete pedig fontos figyelmet érdemel ezzel kapcsolatban. Megfelelő őszinte tájékoztatásra van szükség. Nem szabad, hogy a, a piroska szindróma terjedjen, ne az embereket a farkasokkal, hanem tájékoztassuk őket őszintén és pontosan miben jár a, a farkasokkal egy együttélés. Ahogy más állatok számára is, számokra is szabályozni kell az élőhely lehetőségét. Nagyon örülök annak, elnök asszony, hogy az Európai Bizottság ilyen világosan nyilatkozott. Kisár vagy remélem, hogy jövőben olyan szakpolitikát tudunk folytatni, amely lehetővé teszi a farkasok további élését Európában. Köszönöm, Jarek. I think we all agree here that... Azt hiszem mindannyian egyetértünk, hogy ez nagyon érzékeny kérdés. Nem akarjuk lecsökkenteni a farkas populációt, hogy kipusztuljanak. De azt is értem, hogy a lakosságnak az agálynőnek, hogy a haszonállatokra és más fajokra is van hatása a farkasok elszaporodása. A bizottság nagyon alaposan bemutatta ezt az esetet, de még ott is kihallottam azt, hogy nincs elégséges adata, amely alapján elég alaposan látnánk mi is a helyzetet. Egyetértek az előttem szólóval, hogy több információra, több kutatásra van szükségünk. Jobb lenne megkérdezni közvetlenül. Nekünk, az illetékes hatóságokkal talán. A felelős minisztériumot Németországban konkrét kérdéseket tegyünk fel a farkas populáció méretéről, hogy milyen problémákat vetnek fel, aztán az, hogy a német és a lengyel farkasok keverednek, ez milyen problémákhoz vezet. akkor jobban fogjuk látni a helyzetet, és világosabban tudjuk eldönteni, hogy merre szeretnénk elmozdulni. Azt tudjuk, hogy a farkasok veszélyeztetett faj voltak, egy nagyon értékes és sérülékeny populációról van szó. Örülünk, hogy még léteznek de ugyanakkor azt is végig kell gondolnunk, hogy a növekvő populáció milyen hatással van ránk, az emberekre és a haszonállatainkra. Úgyhogy azt hiszem, hogy eh, talán több információra lenne szükségünk, mielőtt döntést hozunk. Jó. Úgy tűnik, hogy mindenki ugyanazt az irányvonalat képviseli, de most eh, Megadom a szót még egyszer a petíció benyújtójának, aztán megpróbálom összefoglalni a helyzetet. Kollégák nem segítettek most nekem, de a petíció benyújtójáé most ismét a szó. Mikrofont kérünk. Ja, Köszönöm a lehetőséget, hogy még szólhatok egy szót. Először is köszönöm, hogy tárgyalják ezt a témát itt a parlamentben. Mély benyomást tett rám az, hogy milyen visszhangra talált ez a téma. Nem értek egyet egyes hozzászólások érdemi részével. Sajnos az első hozzászólónak a hozzászólását nem értettem teljes mértékben technikai problémák miatt. Tehát ami a német farkasállományt illeti, nos, a, akkor korrekt számadatokkal kell szolgálni. A száz adatok szerint 2013-ban 31 farkas élt Németországban, és 12 farkas élt Szerszországban, tehát Szerszországban a farkas sűrűség a legnagyobb Németországban. Tehát 31 farkas, ez a 31 horda 5 vagy akár 10 állatból is állhat. Aztán az a kérdés, hogy egy adott állatfaj veszélyeztetette, avagy sem. Nos, itt mindenképpen az adott állat populációját kell megvizsgálnunk, és a tudományos bizonyítékokat a vadászok szolgáltatják, akik szakértő módon kezelik a természetet. A genetikai vizsgálatok és bizonyítékok is azt mutatják, hogy a tudományos bizonyítékok alapján ez a populáció már nem veszélyeztetett, ez tehát egy ellentmondás. Még akkor is, hogyha a városlakók és emberek szempontjából, akik nem értik a vidéki lakosok, emberek félelmeit és jogos kérdéseit a farkasok általi veszélyeztetettségre vonatkozóan. Tehát, hogyha ártalmatlan színben akarjuk feltüntetni a farkast, akkor ellentmondunk a természetnek. Persze, hogy a farkas nem embereket zsákmányol, de mindenki tudja, hogy a farkas képes embert ölni. És vannak dokumentált halálesetek és támadások farkasok által az elmúlt 15 évben. 69 farkas támadás történt a legutóbbi időben, amely ember halállal végződött. Tehát a farkas kérdés az, hogy megtámad embert vagy sem, de mindenféleképpen arra kérek mindenkit, hogy tudományos szakmai kijelentésekre támaszkodjunk, ami pedig a mai információcserét illeti mindenképpen javítani lehet ezen azok, azok bevonásával, akik a vidéki területeken élnek a farkasok élőhelyével egy helyen, különösen a vidéki lakosságéval. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait. Ez emlékeztett a svédországi gyermekkoromra. Az összes rokonom minden ősszel kivonult vadászni. De legalább az én országomban annyira sokkal több kárt és sérülést okoztak a medvék, hogy lehetséges, hogy legközelebb medvékről szóló petíciót kapunk. Ez annyira furcsa, hát akkor volt egy kedves képünk az aranyos mackókról, és közben mégis veszélyesek voltak. Kollégák, Eddig még nem javasoltam semmit, úgyhogy most megteszem. Ez egy kihívást jelentő érzelmeket felkavaró ügy, ezért azt tehetnénk, hogy a szászországi hatóságoknak küldünk egy levelet, konkrét, friss információt kérünk tőlük a számokról és a tényekről, hogy lássuk, hogy milyen a helyzet. és nyomon követjük, ahogy mi történik a bizottságban is. Azt szeretném tudni, hogy van-e várható írásos közlemény, amit esetleg meg tudnának említeni, hogy a téma kapcsán olvasható lesz? Bizottság, igen, lehetséges, hogy további közleményt kiadunk, hogyha szeretnék, ahol bizonyos problémákat tovább tudunk pontosítani jelen pillanatban tudok néhány ponttal kapcsolatban további információval szolgálni, amelyeket eddig én nem említettem, de a petíció benyújtója igen. Az egyik, a nagy ragadozók, például a farkasok és az emberek közötti verseny. Nagyon fontos meg különböztetni a farkas támadást a haszonállatok ellen, amit meg kéne próbálunk megakadályozni, illetve a farkas, amikor megtámadja a vad, vadon élő állatokat, ez természetes, és ezt nem szabadna megelőznünk, és nem kell lebeszélnünk róla a farkasokat, mert ez egy működő ökoszisztémának a normális része. Persze sok vadásznak ez nem tetszik, mert ők versenyként érzékelik különösen a hiúz és a farkas között, eh, farkas, illetve az ember közötti verseny. Óriási populációi vannak a vadászott vadállatoknak, például a eh, szarvasoknak, őzeknek, vadisznoknak. 50-100 évvel ezelőtt is kisebb volt az ő populációjuk, tehát a mi véleményünk az, hogy rengeteg állat áll áldozatállat áll a vadászok rendelkezésére, úgyhogy meg kéne próbálni megosztozni rajtuk a ö, farkasokkal. Köszönöm. Thank you very much. See, if you ask... Köszönöm. Látja, hogyha valaki, ha kérdez az ember, akkor mindig kap választ. Most megkérdeztük, hogy van-e várható közlemény, és most További információkat kaptunk öntől, ennek nagyon örülünk, nyitva tartjuk a petíciót, várjuk az új információkat, és küldünk egy levelet, amelyben a számok és tények tekintetében további információt kérünk a szászországi hatóságoktól. Jó, akkor ezt lezárhatjuk. Következik a 20-as napi rendi pont. Ez az ibériai farkasokról szól. Igazából szeretném tudni, hogy a skandináv és az ibériai farkas között mi a különbség. Ugyanúgy néznek ki? A 1771 per 2013-as számú petíció következik a Lobó Márli nevében a Habitat irányelvről, illetve a 2013 per ból származó 2032-es petíció a farkasok védelméről szóló uniós jogszabály megsértéséről a spanyolországi Asztúria régióban. Mauricio Anton Ortúzának adom meg a szót. Maximum egy percben. Öné a szó. Thank you very much. Uh, ladies and gentlemen, uh, good afternoon. Egyébként jó napot, egy videót szeretnék mutatni önöknek. Itt spanyol hegyeket látják. A Iberiai Hughes és a farkas. Bármely természet szerető ember Európából szívesen jönne Spanyolországba, hogy farkasokat lásson, és a szerencse, szerencsés ember, akkor láthat a fűben játszódó farkasokat. De aztán ez csak puskolövést is hallhatnak, és két farkas fájdalmak közepette szemünk előtt leli halálát. Ez nem egy kitalált történet, éppen bár hete történt. Két világ összecsapását mutatja a Spanyolországban. egyik a jövő, ahol a farkas az élővilágban eljátszhatja szerepét, és akár gazdagságot hozhat vidéki területekre az ökoturizmus és a felelős gazdálkodás keretei között a vadon élve. A másik a múlt, ahol a trófevadász lobby érdekei néhány opportunista politikus által megsegítve írtja a farkasokat. Gyűlöletet kelt a farkasok ellen a gazdák körében hogy egy, elmar, egy, egy már idejét múlt ügyködést vigyen tovább a társadalomban a trófávadászat mentén. Mint több millió európai, állam, európai ember most láthatják először a Sir Attenborough film néhány kockáját, amelynek címe a vadászat. A legfrissebb tudományos eredmények rámutatnak, hogy a vadállatok és azon a ragadozók az ökológiában játszott szerepe rendkívül fontos. Nagyra becsüljük az afrikai vadkutyákat, dingókutyákat, ahogy úgy, hosszú távon űzik áldozataikat, és ahogy átadják a, a, a, a vezetők a falkában a fiataloknak a tudásukat. Ezt figyelemmel kísértjük a természetfilmeken. Nézzük, hogyan reagálnak az a több millió néző, hogyha láthatná, hogy az Európai Parlament hogyan adhatja meg a spanyol kormánynak a vadászati engedélyt a farkasokra, mindenféle tudományos alap nélkül, megadva az engedélyt az össze-vissza lövöldözésre, akik csak alfahímekre vadásznak. Ezáltal az egész farkas falkát szétverik, hogyha lelövik a, a falka vezért, már pedig a trófadászok erre, erre törekednek, és olyankor szétzavarják a falkát, amelyek, azt, amelyek aztán a, a legegyszerűbb zsákmány után kutat, ezek pedig a, a, domestikált állatok. A 21. században bizony be kéne látnunk, ahogy a BBC műsora is mutatja, ütköztetnie kell a 19. század politikájával. Az ibériai farkas Portugáliában már védik, ám döbbenetes módon ezek a, a portugál farkasokat lelövik, amikor Spanyolországba tévednek át. Ezt a tragikus őrültséget véget vetendő a Lobomárli szervezet két évvel ezelőtt petíciót nyújtott be és kérte az Európai Parlament segítségét az egész ibériai védelfélszigeten megvédendő a farkasokat. Ha a spanyol kormány hangját hallják, azt gondolhatják, hogy minden van a farkasokkal. Sajnos nem így van. Hagy mondjak néhány adatot. Először is. Nem. A Duero folyótól északra nem látszik megőrződni az állomány. A habitat irányelv első cikke szerint a kedvező státusz azt jelenti, hogy a faj hosszú távon fennmaradhat, mint élőképes állomány a saját természetes élőhelyén. Ám a farkas farkasállomány viselkedése megváltozik, nem tudja betölteni ökológiai szerepkörét. Ezért szükséges a szigorú védelem. Másodszorban a kormány farkas állomány mérését 45%-kal felfújják. A független kutatók szerint tehát ezek túlzott adatok és ez az eltúzás pedig nyilvánvalóan fenyegeti az állományt. Harmadsorban az ibéri farkas állomány fél évszázad ezelőtt átment egy nagyon szűk keresztmetszeten, és ezért nem túl nagy a, a sokfélesége a genetikai állománynak. Ezért kell megengednünk, hogy többet terjedjen, és a genetikus állománya bővüljön. Spanyolország is változik, több ezer állampolgár reméli, hogy véget vetünk a farkasok mészállásának, és a jövőnek esélyt adunk. Ne okozunk csalódást ezeknek az ezreknek. For, for... Köszönöm szépen önnek, hogy elmesélte ezt a történetet, és csodálatos képeket mutatott be nekünk a természetről. Mindig bátorít, hogyha ilyet látunk. Surya Mendes Delano Rodriguez következik. Öné a szó. Eh, porque la peticionaria... Itt vagyok. Nos, én tulajdonképpen a a megfigyelő vagyok az állatokkal szembeni bánásmódi jogszerűségének. Ezt a petíciót 2013-ban nyújtottuk be, technikai információkat is kértünk természetvédelmi szervezetektől. 150 ezer aláírás gyűjtöttünk az ibéjai farkas védelmére. Petíciónkban öt szabálytalanságra hívjuk fel a figyelmet. Először is azon kötelezettség sérült közigazgatási döntések kap kapcsán, hogy nem biztosítottak hozzáférést a nyilvánosságnak a környezetvédelmi információkhoz, és az Európai Bizottság erre vonatkozó válaszában arról van szó, hogy a nemzeti hatóságoknak közzétenni ezeket az információkat, de nem tették közzé az asztúriai hatóságok ezeket az információkat, amelyek a területen a farkasok megölésére vonatkoznak. Új politikai párt van most, pártok vannak az asztúriai parlamentben, új képviselők, akiknél kértük ezt az információt, illetve az asztúriai kormánytól, és végre négy év után közvetlen kapcsolat, hozzáférést kaptunk ezen információkhoz, amelyek világosan bizonyítják, amit mi kijelentettünk. A második jogsértés, amire felhívjuk a figyelmet, két éve dolgoztuk ki ezt a jelentést, a Habitat irányelv 16-os cikk második bekezdése értelmében, itt utalunk a spanyol környezetvédelmi minisztériumra is, de nem adták tovább ezt az információt az Európai Bizottsághoz, és az Európai Bizottság nem reagált erre a szabálytalanságra, amit mi megállapítottunk. Vagy itt van a 4-es és 5-ös dokumentum, amit önökhöz eljuttattunk. Nyilvános dokumentumok ezek, és itt az el, hogy nincs információ arról, hogy hol öltek meg farkasokat a farkasok megölésének következményeit sem értékelték, tehát nincsenek nyilvános információk az a különböző haszon állatok megöléséről sem. Aztán a harmadik jogsértés az, hogy ezt a fajt, annak a kötelezettsége, hogy ezen fajt megőrizzük a régióban. 2000 10 és 15-ben is voltak erre vonatkozó tervek. A Natura 2000 területnek megfelelő területekre vonatkozóan itt a képen zöldre jelölt területek, a Natura 2000-es területek, a többi terület, a fehérre jelölt terület, azon régiók, ahol amelyeken nem él farkas. Tehát ez azt jelenti, hogy Asztúria régióban gyakorlatilag kiírtották a farkast, és ez egy nyilvánvaló megsértés a közösségi jognak. Nem azt mondjuk, hogy ne használjanak szelektív módszereket, hanem csupán azt mondjuk, hogy a közigazgatás részéről kivételes engedélyeket adtak teljesen önkényesen, hogy öljenek, öljék meg a farkasokat, akik ezen régiókban élnek. A Natura 2000-es területek olyan területek, ahol a, amelyek környezetvédelmi területek, és még egy négyes, negyedik jogsértés. Meg kell állapítani, hogy a populáció ellenőrzés az egyetlen kielégítő megoldás, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen károk estek a farkas állományban. Ez sérti a Habitat irányelv 16-os cikkét, és szeretnénk tudni, hogy az asztúriai közigazgatás mindezt hogyan tudja indokolni, milyen alternatív intézkedések léteznek. Csak azt engedélyezik, hogy a farkasokat megöljék. És aztán itt van a tízes dokumentum, ez egy doktori disszertáció, amelynek a végkövetkeztetése az, amelyet tudományosan is felülvizsgáltak, hogy több farkast is megöltek, és sok kár esett az állatállományban. És aztán sokkal több magányos farkas kóborol, amelyek megtámadják a használatokat. Az ötödik jogsértés jelenleg Spanyolország esetében jogsértési eljárás nyílt, és remélhetőleg megoldást találnak majd. Nagyon sajnálatosnak tartjuk a farkasok kiirtásának kérdését Asztúriában, ebben a régióban. Nem használnak fel közforrásokat olyan programok finanszírozására, amelyek lehetővé tennék az állatok és emberek békés együttélését. Ehelyett nagyon sok pénzt, 1 millió eurót adnak ki évente arra, hogy a záratállományban esetálítogos károkat orvosolják, anélkül, hogy ezt pontosan megfigyelnék. Azt Astúriában nincsenek olyan helyek, ahol a, az állatállomány a sérült állatokat gyógyítanák, a sérülten talált állatokat esetleg állatorvosi rendelőbe viszik. Számos dokumentumot eljuttattunk önökhöz, jó lenne, hogyha ezeket el tudnák tanulmányozni, hiszen a helyzet súlyos. Kérem, hogy tartsák nyitva ezt a petíciót. Fontos az is, hogy egy záróeljárást nyissanak meg, hiszen nagyon sok jogsértést állapítottunk, ezekre semmiféle választ nem kaptunk. Jó lenne, hogyha a petíciót ezen pontokon továbbra is nyitva hagynák, hiszen ezen állatok élete függ ettől, és a hazánk természetes gazdagsága is. Köszönöm szépen, most a bizottság kap szót. Köszönöm. E két petíció esetében az, aki ellentétes kérés érkezett, mint az előző petícióban. Az első petíció az 1771-es azt kéri a bizottságtól, hogy a farkasok jogi státuszát módosítsuk, most pedig azt, hogy teljes mértékben védjük a farkasokat a Duerótól északra is. Hasonlítsuk össze a két helyzetet, Németország és Spanyolország. Németországban kicsi a populáció, a hivatalosan benyújtott adatok alapján, amelyek 2007-2012-es időszakra vonatkoznak, tudjuk, hogy lehet ez változhatott és növekedhetett a populáció, de még mindig arról beszélünk, hogy nagyon kevés farkas van ott. Spanyolországban farkasok ezreiről beszélünk. Több ezer farkasról. Németországban a szigorú védelem a jogi helyzete a farkasnak egy farkas megölését csak a derogációs lehetőség felhasználásával lehet az irányelv betartatásával megtenni. Az irányelv azonban a Duero térségben megengedi a farkasok vadászatát, mert ott az ötödik mellékletben vannak az ibériai farkasok. Különböző a helyzet és különböző a jogi státuszuk is. Kedvező a populáció mérete Spanyolországban, és ezt nemrégiben is megerősítették a felmérések, amelyet a spanyol hatóságok végeztek a Habitat irányelv 17. cikke alapján. Ez a felmérés megerősítette, hogy kedvező konzervációs állapotban vannak az Atlanti térségben és a mediterrán térségben is az ibériai farkasok. Néhány szám, amit a spanyol hatóságoktól kaptunk a földközi tengeri ö, térségre, 1200 és 1800 közé tehető a farkasok száma. A másik térségben 600 ezer farkas található. Tehát nagy populációról beszélünk, ez világos. Amely, ahogy mondtam, az irányelv értelmében vadászható amíg ez a kedvező állapot fennáll. Az információ szerint, amit kaptunk, nem találtunk olyan jelet, amely szerint a habitat irányelvet megsértették volna a farkas populáció kezelésében a spanyol hatóságok. A második petíció azonban felvet pár problémát. A vadászati engedélyek. Úgy tudjuk, hogy a vadászati engedélyeket valóban kiadták kérésre. Nem látunk bizonyítékot arra, hogy a 2003 per 4-es irányelvet megsértették volna. A környezetvédelmi információhoz való hozzáférésről. A derogáció kérdésében, ahogy mondtam, az asztúriai térségben élő farkasok vadászatához nincs szükség derogációra, mert az ottani farkasok az ötödik mellékletbe vannak sorolva. Ez azt mutatja, hogy a spanyol hatóságoknak nem kell bizonyítania azt, hogy nincs alternatív megoldás, és nem kell hogy a spanyol hatóságok két évente jelentést tegyenek a bizottságnak erről a helyzetről, mert a derogációs rendszeren kívül esik ez az eset. Tisztában vagyunk azzal is, hogy egy populáció életkezelési terv létezik Asztúriát, Asztúriában, és egy újat jóvá hagyta 2015-ben, ahol konzervációs intézkedéseket sorolnak fel, amely ezt a kedvező létszámot fent kívánja tartani. Ami pedig a Natura 2000 térségek kérdéskörét illeti, ezzel a ponttal kapcsolatban a hat éves határ betartása, hogy különleges konzervációs területnek nyilvánítsanak bizonyos területeket. Ezzel a ponttal kapcsolatban valóban kötelezettségszegési eljárást indított a bizottság. Múlt februárban küldtünk Spanyolországba egy, jeves, egy levelet, a negyedik cikk negyedik bekezdése és a hatodik cikk első bekezdése megsértése miatt mindkettő a habitat irányelvben található. De itt most nem a farkasokról van szó, hanem a spanyol közösségi fontosságot érintő térségekről, amelyeket a szükséges hat éves határidőn belül nem nyilvánította különösen fontos térs, megőrzendő térségnek. Új dokumentumokat kaptunk néhány nappal ezelőtt, de el kell mondom sajnos, hogy ezeket nem tudtam száz százalékig felmérni a mai napig. Úgyhogy jelen pillanatban a rendelkezésünkre álló információk alapján, amelyeket elemezni tudtunk, nem tudom megállapítani azt, hogy Spanyolország a farkasok kapcsán megsértette volna a habitat irányelvet. És elismétlem azt, amit a másik petíció esetében mondtam, az Európai Bizottságnak jelen pillanatban is terve a jogszabály, illetve a mellékletek megváltoztatására vonatkozólag, de a bizottság átfogó értékelést folytat a két természetre vonatkozó irányelv kapcsán, a habitat és a madár irányelv kapcsán, ez egy úgynevezett érvényesség ellen hatékonyak-e. A következő héten fogják az első eredményeket bemutatni, Úgyhogy jelen pillanatban most éppen értékeljük azt, hogy hogyan hajtották végre ezeket az irányelveket, és pillanatnyilag még nem tervezünk bennük semmilyen változtatást. Egy utolsó megjegyzés a párbeszéd fontosságáról. Már említettem, hogy szükséges csökkenteni a konfliktusokat, amelyek a nagy ragadozók és az emberek között, például a vadászok, a természetvédők, erdő, őrök, vidéki lakosság között felmerülhetnek. Hiszen a farkasok hosszú távú fenntartása és a nagyragadozók hosszú távú életképessége szempontjából nagyon fontos, hogy az emberek elfogadják őket. Ezért a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni az összes érdekelt csoport érdekeit, és ezért a bizottság létrehozott egy olyan platformot, amely a, az emberek és a nagyragadozók együttélését próbálja megkönnyíteni. 2014. júniusában indítottuk be európai földtulajdonosok, vadászok, környezetvédelmi szervezetek képviselői vesznek ebben részt, vagy például a rénszarvas tenyésztők, a védett területek érdekében felszólalók. Ennek pont az a célja, hogy elősegítsük a párbeszédet, tapasztalatokat cseréljünk, és értsük meg a többiek nézőpontját. És amennyire lehetséges, megoldásokat találjunk, olyanokat, amelyekben mindenki egyet tud érteni, amelyeket mindenki fel tud vállalni. Mert látjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a nagy ragadozók. Köszönöm. Most a kollégák kapnak szót. Eleonora, Eleonora Evi. Grazie. Köszönöm. Csak kommentálni kívánom ezt a két petíciót a korábbi petícióra tekintettel is. A Környezetvédelmi Szakbizottságban volt egy vita a biodiverzitásra vonatkozó középtávú stratégiával kapcsolatban, és minden kolléga egyetértett azzal, hogy a természet segélykiáltását halljuk. Ez egyébként a jelentés szövegének szó szerinti visszaadása. Tehát láthatjuk, hogy mi is el az Európai Környezetvédelmi Ügynökség éves jelentésében, ami megmutatja, hogy mennyire nagy veszélyben van a biodiverzitás, és mennyit kell dolgoznunk a biodiverzitás erősítésén. Itt van például a talaj használattal kapcsolatos gyakorlat, Egyre több területet betonoznak le a városi területek terjedése miatt, illetve a gyakran teljesen felesleges infrastruktúrák építése miatt, is mindez természetesen az ökoszisztémákat, illetve a biodiverzitást károsítja. Itt most egy olyan esettel szembesünk, amely valamilyen módon kapcsolódik ehhez a nagy témához remek hírek azok, még akkor is, hogyha a bizottság éppen azt közölte velünk, hogy a számadatok igencsak eltérőek, és helyesen is, hiszen minden egyes területnek megvan a saját jellegzetessége, tehát minden szempontot külön kell elemezni. Csak azt a tényt szeretném kiemelni, hogy szilárd meggyőződésem, annak szükségessége, hogy meg kell indítani ezt a párbeszédet a gazdálkodók között egyrésztről, tehát olyan személyek között, akik nyilvánvalóan megpróbálják, illetve azok között, akik megpróbálják a vadállatokat, ebben az esetben a farkasokat védeni. Most talán nem leszek népszerű azzal, amit mondok, de teljes mértékben ellenzem a vadászatot. Én ezt egy brutális, kegyetlen gyakorlatnak, szokásnak tartom. Azt hiszem, hogy különböző megold, ettől eltérő megoldásokat kell találnunk a vadállatok védelmére, hiszen már most számos módszer létezik, amelyeket alkalmazni lehet. Itt csak az etológusokra utalnék, akik ezen témával foglalkoznak. Tehát, hogy hogyan lehet a vadállomány méreteit keretek között tartani. Nagy figyelmet kell tehát erre a témára fordítanunk, hiszen a természet segélykiáltását halljuk ebben az esetben, és csak és messziről sem nevezhetjük a természetet védetnek. Gyerek Valensa. Gyerek Valensa. Köszönöm, elnök asszony. Jogi szempontból nem tudunk semmit a szakbizottságnak nincs dolga ezzel a bizottsággal, úgyhogy szerintem zárjuk le őket. Nem akarok vérszomjasnak hangzani, de vegyük figyelembe a tényeket. A habitat irányelv nem tiltja vadászatot, az ott vadászat legális, a vadászok engedélyeket kapnak, és mindezt figyelembe véve bármi is történik, ott összesen legális. Úgyhogy nem látom, mit, mi a tennivalónk itt nekünk bizottságnak, Peti bizottságnak, szerintem zárjuk le. Hasselkamp asszony. Köszönöm. Szeretném megköszönni a Perézi nyújtóinak a munkájukat. Nem fogom megismételni a kérésemet. Már kértem, beszéltem erről. Két indokom van arra, hogy ne zárjuk le a petíciót. Ezek pedig. A lelőtt számra vonatkozó adatokat kéne bekérni a bizottságnak. mert ők meggyőződve arról tudni, hogy annyira más a helyzet Spanyolországban, mint Németországban, ahol jelentős mértékű vadászat folyik. Úgyhogy nagyon aggódom, szeretném megismételni, fontosnak tartom, hogy jó minőségű adatokat szolgáltassanak tudományos módon volna egy tanácsom a bizottságnak a párbeszédet illetően, amikor párbeszédet kezdenek a konfliktus helyzeteket illetően. Egy dologra emlékezzenek. Nézzék a farkasok szempontját is. Mint a korábbi petíciókra adott válaszokban azt mondták, hogy a vadállatok között a ragadozó életmód természetes, ám amikor marhákat ejtenek el, az nem. Vagy, vagy, vagy a farkas szempontjából a szarvas meg a, a, a marha között nem sem különbség van. Ezt is vegyék figyelembe a perbeszéd során. Thank you very much. Köszönöm. Többen nem. De. Valéro asszony. Köszönöm szépen. Szerintem jobb minőségű információt kéne beszereznünk. Arról például hány farkast öltek le Spanyolországban. Most hallottuk, hogy több mint ezer ezeknek a száma. Ám pontosan hol van az egyensúly? Igen, szerintem viszont zárjuk le ezen a ponton meghallgattuk Valensz úr javaslatát, hiszen mind a kettőt zárjuk le. Én azt mondom az elsőt, a 1771-est, kapcsán küldjük ki a spanyol hatóságoknak információ kérése, hogy lássák, hogy foglalkoztunk az ügyel, és aztán lezárhatjuk. A második ügyében szerintem az friss információt éppen a mostani napokban adták ki, Ezért javaslom, hogy hagyjuk nyitva, amíg a bizottságnak lesz ideje az új információt elemezni. Amíg új információ nem fut be. Ez így mehet? Ki akart szót kérni? Házelkamp Nem látok olyan nagy különbséget a két petíció között. Tudnélik, szerintem, ha meg nincs olyan nagy különbség közöttük, hagyjuk nyitva mind a kettőt, és egyiket válaszol meg a bizottság. Igen, ez egy nézet, de nem sok értelme van, hiszen a bizottság az első petíciót érdemében elemezte, és kimondta, hogy a habitat irányelv rendelkezéseit nem sérti. Lehetnek érzelmeink, ezzel kapcsolatban lehetnek más nézeteink, de jogi szempontból ez a helyzet. A másik ügy viszont ö, elemzése szorul, ezért lehetne ezt továbbvinni. Valeri asszony? Igen, most mondták, hogy az első petíció ügyében is a melléketek nem állnak rendelkezésre? Ha nem állnak, akkor nem lehet lezárni. The information here is that az az információ áll a rendelkezésünkre, hogy nekünk nem csatoltak mellékletet, tehát a mi álláspontunkat arra az információra tudjuk alapozni, amit megkaptunk. Ezért azt javaslom továbbra is, hogy az elsőt zárjuk le, a másodikat pedig elemezzük. Még. Most pedig tovább kell lépnünk az utolsóra, 12 percünk van, de a petíció benyújtó nincs. A teremben svéd petícióról van szó, és ez szokatlan, hogy nincs itt a benyújtó. A 0011 per 2015-ös petícióra van szó, egy svédországi farkasvadászati ügyről. Mindenkinek hadd mondjam el a helyzetet. A bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Svédország ellen 2010-ben, a vadászati engedélyek kiadásával kapcsolatban és ezeknek az alkalmazásával kapcsolatban, és 2014. júliusában pedig második alkalommal is eljárást kezdeményezett a jog, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés miatt és az administratív határozatok felülvizsgálatával kapcsolatban, ami a vadászati engedélyekre vonatkozik. Most a bizottságnak adom meg a szót. Kérem, legyenek rövidek. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok a lehető legrövidebb lenni. Igen, a petíció igazából arra vonatkozik, hogy a bizottságnak miért tartott ilyen sokáig, hogy a rendellenességekkel foglalkozzon. Úgyhogy lényegben, lényegében a szerződésekben lefektetett dolgokra vonatkozik a szubszidiarizás elvére egy oldalról, más oldalról az Európai Bizottság hatáskörével foglalkozik a kötelezettségsegési eljárások során. A bizottságnak az a véleménye, hogy itt az országos bíróságok felelősek azért, hogy az EU-s jogszabályokat betartsák, és ezért oda kell fordulni. A bizottság azt is gondolja, hogy a kötelezettségszegési eljárásnak az a célja, hogy a tagállam önkéntesen tudja orvosolni az állítólagos Európai Uniós jogszabálysértést, de hogyha a sértés, jogszabálysértés fennmarad, akkor az Európai Bíróság elé viheti a tagállamot a bizottság. 2010-11-es és 12-es ha vadászati engedélyek kiadásával foglalkozó ügy meg kezdődött, folytatódott 14-15-ben is, és 2011-ben kezdődött az ügy, két figyelmeztetés küldtünk Svédországnak ez ügyben. 2013-14-ben svéd bíróságok hatékonyan jártak el a vadászati határozatok tekintetében, és sikeresek voltak a bizottság szerint, mert és ezért azt gondolt az Európai Bizottság, hogy nem fontos a kötelezettségi szegési eljárást folytatni. Azonban 2014-ben megváltozott a helyzet, mert Svédországban a farkasvadászati engedélyek kiadásának a szabályai megváltoztak, és administratív testületekhez került át a környezetvédelemtől. Viszont csak a környezetvédelmi ügynökség felé lehetett fellebezni, de bíróság felé nem, ezért második kötelezettségi eljárást indított a bizottság Svédország ellen az igazságügyhöz való hozzáférés korlátozása miatt ez 2014. júliusában történt. Idén októberben jelentés született a védett állatok, illetve a vadászati engedélyek kiadása kapcsán, is az, hogy nem lehet bírósághoz fordulni az ügyben, ez az Európai Uniós jognak nem felel meg, és ezért változtatni kell rajta. Most dolgoznak ezen a rendszeren a svédek, a nemzeti hatóságok tehát foglalkoznak ezzel a problémával, mégpedig hatékonyan. Ami pedig az engedélyes vadászattal kapcsolatos kötelezettségi eljárást illeti, 2015 elején a bizottság úgy döntött, hogy folytatja a kötelezettségszegési eljárást, azáltal, hogy ez év júniusában újabb figyelmeztetést küld a svéd hatóságoknak. Ismét 2016. januárjától meg akarják nyitni a vadászati engedélyek kiadását, és ezt a döntést is a bíróság fenntartásokkal figyeli elmondhatom, hogy két kötelezettségi eljárás van folyamatban Svédországgal kapcsolatban. Az egyik a bírósághoz való hozzáférés, a másik pedig maga az engedélyek kiadása tárgyában. A bizottság tehát az ezen esetekben elvárható megfelelő fellépést megtette. Megnyitom a szót a képviselők előtt, Járek. A helyzet egyszerű. A szabásértési eljárások folyamatban vannak, Úgyhogy ezeket kell figyelemmel kísérni, és így vajni a petíciót. Yeah, it's of great... Igen, a világ többi számára izgalmas Svédország helytelen eljárása ebben az ügyben, úgyhogy mindenki figyeli. Valéro asszony. Nos, én egy olyan területen élek, ahol sok a farkas, és ahol a farkas vadászat egy igencsak elterjedt tevékenység. Sok támogatást kaptunk volna, hogyha a bizottság gyorsabban reagált volna, akkor mi is sokkal jobban meg tudtuk volna védeni a farkasokat. No, akkor szerintem lezárhatjuk két nyitválló Svédországa szembeni kötelességszegési eljárás, ez így jó, és nyitva hagyjuk a petíciót is, úgy gondoljuk, ha, ha, ha, ha a zöldek figyelnének egy picit, ezt megköszönném. Tehát ennek a lezárása a farkas állomány megőrzését és megfelelő kezelését szolgálja. Van egy nyílt bírósági per egyrészt, másrészt nyitva hagyjuk a petíciót, mert általában horizontális szinten lehetővé teszi, hogy kövessük a petíciókat, a különféle aspektusait. Megtettük, amit meg lehet jogi szempontból, azon jogi tényezők fényében, amelyek érvényesek rá, ám ez most nyitva van, és szerintem egészében e ház érdekét szolgálja. Ez az érdek abban áll, hogy kövessük a farkas állomány kezelésének teljes folyamatát. Ezt így lehet? Ez volt a mai utolsó naprendi pontunk. Köszönöm ezt nagyon izgalmas és gyümölcsöző együttműködést. Mindenkinek nagyon kellemes estét kívánok. Háromszoros óra. Ajajaj. Jön még egy Köszönöm szépen. <laughs> Neked kinevet a darabot. Nem, köszönöm szépen, nem eszem csokoládé, édességet.